Guten Morgen, ich begrüße Sie sehr herzlich zur Sitzung des Haushaltskontrollausschusses. Megkezdjük a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság ehm, ülését. Büszkén jelentem ki, hogy öt tag van itt ehm, a sztrájk ellenére. Szeretettel üdvözlöm Óráili asszonyt, ehm, az ombudsmant, ombudsasszonyt. A forgóajtó jelenségről fog szólni, feltettünk egy sor kérdést arról is, hogy hogyan működhetünk együtt, és hogyan használhatunk önnek, hogyan segíthetjük az ön munkáját. Nagyra értékeljük az önök munkáját, és köszönjük szépen, hogy segíti a munkánkat. O'Reilly asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, a kedves bevezetőt. Köszönöm, tisztelt képviselők. Work that we are doing in the area of what is loosely called revolving doors. A forgóajtó témáról kell beszélnünk. Mit jelent ez? Azt, hogy az uniós intézmények esetében az összeférhetetlenség előfordulhat akkor, amikor volt közszereplők vagy köztisztviselők magánszektorban helyezkednek el, majd esetleg még visszajönnek az közszektorba. Ez az összeférhetetlenség gyakran előfordulhat, akkor is, amikor például valaki az unió intézményeken kívüli életre készül fel. Ebben az évben már egyszer elmondtam ebben a szakbizottságban, hogy ez a közvélemény figyelmét különösen felkedheti, amikor ekkora változások zajlanak az Európai Unióban. Nem csak etikai, erkölcsi kérdés ez, nem csak a fedhetetlenség miatt fontos ez, hanem a választói bizalom miatt is, amely nagyon könnyen oda vezethet, hogy az intézmények hírnevén is csorba eshet, illetve akár jogi útra is terelhetik ezeket a kérdéseket. Például, hogyha a forgó ajtón nem csak a köztisztviselő, adott esetben egy európai biztos szivárgott közülműs intézményekből, hanem mondjuk egy magáncég titka is, akkor az nagyon könnyen bíróság el, e, előtti ügyé válhat. Az összeférhetetlenség miatt az információval vissza is lehet élni, azok, akik korábban az európai intézményeknél dolgozóként olyan hálózatokat, olyan tudást, e, kapcsolatokat építettek ki, amely a magáncégek számára igencsak fontosak e, és értékesek lehetnek. Nem lehet egyszerűen, egy könnyen fél, félváról venni ezt a kérdést, főként mivel kereskedelmi szabályozói szerepében az Európai Unió akár csak egy, mintha magáncég lenne, fontos, hogy megelőzze az ilyen kár okozást. Főként a, a gond, Gondoljunk csak bele, hogy azt, hogy valakinek meghekeljük a számítógépét, vagy valaki egy titkos dosszéba betekintés nyernekének ehhez nincsen joga, az is megfelelő jogi eljárást vagy vizsgálatot indítana. Nos, ezt hasonlóan kell tekinteni ezt a forgóajtó jelenséget. Először is szeretnék gratulálni az Európai Bizottságnak azért, hogy valóban ilyen konstruktívan építő jelleggel viszonyult ehhez a kérdéshez, és hogy egyáltalán felismerni az Európai Bizottság ennek a kérdésnek a súlyosságát, a súlyát, mivel az Európai Bizottságban folyó munka jelentős része kereskedelmi és, és más szempontból is nagyon érzékeny, ezért fontos, hogy valóban kikezdhetetlen legyen az Európai Bizottság ezügyben példaérték értékű legyen a viselkedése. Most megvizsgáltuk ezeket a panaszokat, 27 dossziét vizsgáltunk meg 2010 és 12 között, arra kértük az Európai Bizottságot válaszol ebből, 15 dossziét vizsgáltunk meg, amelyeket mi választottunk ki. Miután megvizsgáltuk ezeket a dossziékat, több kérdést is feltettünk az Európai Bizottságnak, különböző aggodalmainknak, aggodalmainknak hangot adva. Ez áprilisában történt mindez az Európai Bizottság válaszolt, ezt mi elemeztük, majd szeptember végén részletes ajánlásokat adtunk ki. Ezeket az ajánlásokat két napon belül eljuttattuk az önök szakbizottságának tagjaihoz is. A múlt hónapban kaptam ezt a meghívást, amit külön köszönök az önök bizottságának és titkárságának, valóban jó közöttünk az együttműködésre. Az ajánlásokban azt mondtuk, hogy az uniós személyzeti szabályzatban megvan a megfelelő jogalap ahhoz, hogy az összeférhetetlenséget az uniós intézményeken belül megfelelően kezeljük, és a parlament szerepe is fontos volt a személyzeti szabályzat reformjában. Ahogy azt tudjuk, Fontos eleme ennek az, hogy a hivatalnokok még azután is, hogy már nem dolgoznak az európai intézményeknek, megfelelően, fethetetlenül és megfelelő titoktartás mellett kell viselkednünk a korábban tudomásukra jutott információval kapcsolatban. Hogyha például valaki két éven belül egy ilyen állást elfogad, akkor tájékoztatniuk kell az uniós intézményt, hogyha ez kapcsolódik ahhoz a területhez, ahol az utolsó három éven dolgoztak az uniós intézményekben, az intézmény, az adott intézmény megtilthatja, hogy az adott ex tisztviselő eh, ezt az állást elfogadja, betöltse, ha úgy érzik, hogy az összepértetlen lenne a korábbi posztjával. Az uniós intézményeknek elvben a volt eh, vezető tisztviselőiket eh, számára meg kell, hogy tiltsák, hogy az, az intézményből való kilépést követő első 12 hónapban lobbistaként ugyanennél az intézménynél eljárjanak. A szabályok jók, a kérdés az, hogy hogyan tudják ezeket átültetni a gyakorlatban. Nos, a bizottságot több területen felszólítottuk arra, hogy szigorítsanak az eljárás renden. Megfelelően indokolt, dokumentált döntéseket hozzanak arról, hogyha valaki, egy volt tisztviselő kéri, hogy hagyják jóvá az új munkahelyét, Fontos, hogy az érintett hivatalnokhoz semmiféle módon nem kapcsolódó tisztviselők bírálják el ezt a kérelmet, illetve kövessék azokat az eseteket is, hogyha valaki a bizottság negatív döntése ellenére elfogyja az adott állást, és ennek legyenek szankciói, például a nyugdíj terén vagy a lobbista nyilvántartásba felvétel megtagadással módján, útján érintse ez a biztosokat, a főigazgatókat és kabinett tagokat, akik valóban olyan vezető tisztséget töltenek be az Európai Bizottságban, akikre mindenképpen vonatkozniuk kell ezeknek a szigorú szabályoknak. Az Európai Bizottságnak úgy érezzük, hogy a volt vezető tisztviselők hasonló kérelmeit, az új munkahelyek betöltésének jóváhagyására vonatkozó kérelmeit online tegyék közzé, annak érdekében, hogy az esetleges összeférhetetlenség gyanúja sem merülhessen fel. Egy tagállam esetében már működik ez a rendszer. Remélem, hogy az Európai Bizottság megragadja ezt az alkalmat arra, hogy elibe megy a dolgoknak proaktívan hozza Eh, ezeket az információkat, hogy ezt ne egy harmadik fél máshol hozza, tegye meg, ahogy ez most is gyakran előfordul. Nem hiszem, hogy a magán adatok védelmére lehetne hivatkozni. Ezen esetekben a volt vezető tisztséget, korábban vezető tisztséget betöltők esetében ilyenre hivatkozni úgy érzem nem lehet végezetül. Két további ajánlásra is rámutatnék, hogy önök is tudják, bármely modern demokráciában a civil, szervezet, nagyon, civil szervezetek, a civil társadalom nagyon fontos szerepet játszik. Ebben az ajánlásban arra kérjük az Európai Bizottságot, hogy a civil társadalom erőforrásait megpróbálja összhangba hozni, annak érdekében, hogy a civil szervezetek segítsék a folyamat figyelemmel követését. Nagyon fontos szerepet játszhatnak ezek a civil szervezetek. A második fontos elem az, hogy az Európai Bizottságnak az ombudsman, ne felejts el, hogy az ombudsman ra vonatkozó szabályok értelmében az európai köztisztviselőket kihallgathatjuk, berendelhetjük és kihallgathatjuk, természetesen a megfelelő titoktartás mellett. Még egyszer mondom, úgy érzem, hogy az Európai Unió intézményeinél dolgozó tisztviselők fedhetetlensége, integritása az, amit meg kell követelnünk. Az összeférhetetlenség mellett van egy másik fontos érv is, ez pedig az, hogy az intézményeknél dolgozók többsége, több, többségének a fethetetlenségét nem szabad, hogy kikezdje az a az a maroknyi ember, aki esetleg az összeférhetetlenség eh, miatt eh, valóban rossz hírbe hozza az európai intézményeket. Ez év végéig kell reagálni az Európai Bizottságnak az ajánlásaira. Juncker elnök úr és Timmermans el, a első elnök úr nagyon pozitívan reagáltak a transzparencia az átláthatóság kérdésével kapcsolatban a transzparencia nyilvántartás és az érdekcsoportok, különböző érdekcsoportok, nyomásgyakorló csoportok nyilvántartása ügyében. Ezt én üdvözlöm, remélem, hogy a szoros együttműködés folyik majd tovább is közöttünk, mi nyitottak vagyunk al, én is és a kollégáim is, hogy ezeket a kérdéseket a továbbiakban is eh, megvitassuk. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm szépen, Óráili asszony. Köszönöm tehát amit elmondott, és köszönjük azt is, hogy azt érvényesíti, amit mi magunk érvényesíteni akartunk, ugyanis az összeférhetetlenség kérdésében a mi szakbizottságunk, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság volt az, amely szigorúbb szabályokat érvényesített az Európai Parlamenten belül. Nem volt ez olyan egyszerű. A végrehajtás persze nagyon fontos, és erre koncentrálnunk kell. A végrehajtás során és az ezzel összefüggő kérdések tekintetében nem volt, nem rendelkeztünk már befolyással, mert a staff regulation, tehát a közalkalmazottak jogállásáról szóló házon belüli szabály nem von, kialakítását nem tudtuk befolyásolni. Nagyon fontos, hogy egy, egy olyan helyzetet ki tudjunk küszöbölni, mely ma még lehetséges, hogy a dohány ipar számára dolgozó ügyvéd az etikai bizottságot is vezesse. Nos, erre önvilágított rá, és ilyen módon végezetül mégis sikerült ezt az áldatlan állapot megszüntetni. Remélem, hogy az új bizottság megragadja a lehetőséget, hogy új lendületet adjon az ügyeknek. De Jong képviselő kapszót parancsoljon. Köszönöm szépen ingem, és nagy köszönettel tartozunk az ombudsmannak is azokért az ajánlásokért, amelyeket üdvözlök. Nagyon fontos terület az összeférhetetlenség területem, és a közvélemény is nagyon figyel erre, arra, hogy mi történik Brüsszelben, és minél átláthatóbb eh, viszonyokat teremtünk, annál elfogadhatóbb lesz az politikánk. Kitűnőek az ajánlások, csak néhány észrevételt szeretnék tenni abban a reményben, hogy az új bizottság megfontolja és követi majd ezeket a javaslatokat, és mi az Európai Parlamentként csak támogatni tudjuk majd ezt a folyamatot. Itt a staff, staffra vonatkozó észrevételeket um, hallottunk, és ez volt a panasznak a tartalma is, de tájékoztatni szeretném képviselőtársaimat, hogy épp ezen a héten küldtünk ki egy levelet sok képviselőtársammal együtt Juncker elnöknek. Ezek a képviselők, akik a levelet aláírták, az integritást és a transzparencia ügyét akarják támogatni, és a hónap végén megform, egy csoportá alakulunk, egy állandó csoportá alakulunk, amelyben nagyon sok képviselő fog részt venni itt a tisztelt házban akik az integritás és a transzparencia ügyéért dolgoznak majd, és biztos, hogy az ombudsman szövetségesei leszünk. Levelünkben Junckernek azt mondtuk, hogy biz, a biztosok számára, főleg a bizottság változása során nagyon fontos a forgóajtó jelenség vizsgálata, és a, a cooling off vagy cooling down periódust, időszakot három évre szeretnénk kibővíteni. Egyetlen kérdésem a következő. Aggaszt bennünket a jelenlegi adhok bizottság működése. Hogyha az összeferhetetlenséget a köztisztviselők, illetve legfőképpen a biztosok számára meg akarjuk vizsgálni, akkor helyesebb volna és relevánsabb volna egy külső független testület felállítása. Nem tudom, mi mit gondol erről az ombudsman asszony. Parancsoljon. Köszönöm szépen, de Jung úr és köszönöm, hogy kiegészítik az ajánlásainkat, és köszönöm azt az ajánlást, hogy támogatja majd a munkánkat ezen a területen. Kíváncsian követem majd a képviselők állandó csoportjának munkáját, illetve létrejöttét. Nos, az adhok bizottságról azt mondhatom, ez az a csoport, ez az a testület, amely a biztosok esetleges külső alkalmazásáról tanácsot ad bevezetőmben mondtam, hogy a bizottság változása miatt ez egy kritikus jelentőséggel bíró év. Látni kell tehát, hogy hol helyezkednek el a volt biztosok, akik nem folytatják biztosként. Ezért tehát az új bizottságnak az üzenetem, és az adhok bizottságnak is az üzenetem az, hogy ombudsmanként nyomon fogom követni, mi történik az elkövetkező években. Támogatom őket, az adhok bizottság eh, munkáját támogatom, abban, hogy biztosítsák, hogy az összeférhetetlenség eh, ne terjedjen el, de jelzem számukra, hogy az egész időszak alatt figyelni fogok arra, hogy mi történik valójában. Mi történik, amikor <clears throat> a cégeknél, a üzleti világban keresnek munkát, eh, nem történik összeférhetetlenség mind az adhok bizottság számára, az az Európai Bizottság számára, és a köztisztviselők számára is fontos, hogy azonnal első kézből kapjanak hírt, hiszen a European Voice-ban sokan olvastuk azokat a híreket, hogy volt biztosok mondjuk a magánágazatba mennek dolgozni. Hát ezeket a jelentéseket, ezeket a riportokat, beszámolókat nem mindig az információk teljes tudatában, teljes ismeretében írták a szerzők, tehát a legfontosabb az, ha az intézmények maguk, a köztisztviselők maguk képben vannak. Ezért tehát az ajánlásaim között az egyik ajánlás az online nyomon követésre vonatkozik. Ez betekintést kínál mindenkinek a volt munkatársak elhelyezkedésébe, és persze a külvilág számára is bemutatja, hogy a bizottság résen van, és megfelelő elvek alapján ellenőrzi az összeférhetetlenséget, illetve mindent megtesz annak érdekében, hogy ezt kiküszöbölje. Ajjal a Szender asszony! Köszönöm szépen. Köszöntöm, köszönöm én is Óréli asszonynak, hogy itt van, és köszönöm a tájékoztatást, valamint azt a kitűnő munkát is, amelyet végez. E, ez a munka sok új területre is kiterjed, mint például a revolving doors, a forgóajtó jelenségre is. Beszélt arról, hogy a staff regulation, tehát a köztisztviselők jogállásáról szóló dokumentum nagyon igényes, és nagyon magas elvárásoknak megfelel. Hogyha azonban valamilyen eset felmerül, akkor az euroszkeptikusok egész biztos megpróbálják ezt majd ki aknázni, és a köztisztviselők ellen hangulatot kell tenni, pedig kitűnően dolgoznak nap mint nap a köztisztviselői gárda. Hogyan lehet ez ellen fellépni? Hogyan lehet biztosítani azt, hogy egy-két fekete bárány miatt az egész közszolgálat kerüljön rossz hírbe, rossz fénybe? rossz fény vetőjön rá. Talán a tagállamokkal is egyeztetni kellene, hogy ugyanazok a viselkedési kódexek vonatkoznak-e a tagállamokra, mint amelyek az Európai Unióban érvényesek. Ugye visszatérő vád, hogy ezek itt meggazdagodnak, túl sokat keresnek, de Csupán akkor tudunk ezen demagógia ellen fellépni, hogyha a tagállamok is határozottak. És persze az európai ügynökségekkel, a végrehajtó és a biztonsági ügynökségekkel is együtt kell működni. Például mondjuk a vasút biztonság kérdésében. Ezek a szakértők nem az egyetemi világból jönnek, hanem igenis a vasúti vállalkozásoktól, a vasút iparból jönnek. Azok a mérnökök, akik a vonatokkal, vagy ha repülésről van szó, repülőkkel dolgoznak, ők a szakértők, náluk gyűlik össze a szakértelem. Márpedig az ő esetükben, ha kilépnek mondjuk egy ügynékségtől, illetve kilépnek egy cégtől és belépnek az ügynökségbe, felmerül az összeférhetetlenség kérdése, miközben az ő szakértelmükre nagyon nagy szükség van, enélkül nem tudjuk elvégezni, az ügynökségek nem tudják elvégezni a munkát. Van itt még egy kérdés. A biztosok meghallgatására gondolok. Kanyete, spanyol biztos jelölt, majd biztos meghallgatása során teljesen egyértelmű összeférhetetlenségre mutattak rá még a meghallgatás előtt. És ilyen módon felmerült az a kérdés, hogy lehet-e szűkebben alkalmazni a közalkalmazottak jogállásáról szóló szabályokat. Kérdezem, hogy hogy ítéli meg ön személyesen Kanyete ma már a biztos öm, kapcsolatait az olajiparhoz. Úgy gondolja, hogy korrektül és megfelelően alkalmazták a szabályokat, vagy pedig a kódexet, a biztosok számára lévő kódexet alkalmazni kellene ebben az esetben. És köszönöm a Jelle Szender asszony. Valóban Európában az egyes tagállamokban az összeférhetetlenség és az átláthatóság tekintetében más-más normák érvényesülnek. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottságnak a lehető legmagasabb szintű normát kell alkalmaznia, kvázi az aranymércét kell nekik adniuk átláthatóság tekintetében. Ha a bizottság a munkáját jól végzi, jól példával jár elől, akkor ez az Európai Unió más szervezeteire, ügynökségeire példaként ki fog sugározni. Ami az euroszkeptikusokat illeti, lehet, hogy mindig van egy-két um, fekete bárány a nyájban, ez kiküszöbölhetetlen. Érdekes volt tegnap, amikor kollégáimmal beszélgettünk erről a mai ülésről itt önökkel, és próbáltuk feltérképezni, milyen kérdésekről lesz szó, és arról beszéltünk, hogy az egyik legnagyobb problémát esetleg a nevek online publikációja adhatja, a legnagyobb provokáció ez lehetne. Voltak munkatársaim, akik azt mondták, hogy ez a személyes, um, a magánszférát sérti, mások azt mondták, hogy közszereplőkről van szó. De érdekes volt, hogy egy-két kollégám, aki különböző találkozókon az elmúlt hetekben, hónapokban informálisan részt vettek és beszéltek a bizottság munkatársaival, és a bizottság munkatársai informálisan persze azt mondták, hogy ez egy jó ötlet, ugyanis azt szeretnék, hogy a bizottságban ne dolgozzanak olyanok, akik kvázi két kudacsosak. Úgy gondolom tehát, hogy ez az informális vélekedés a bizottság munkatársai köztisztviselői között előbb-utóbb egy formális véleményé formázódik majd meg, legalábbis ezt remélem. A Egyesült Királyságban az Akoba Ace Obe um, honlapon olvasható azon köztisztviselők, vezető köztisztviselők neve, beosztása, a munkájuk, amelyet végeztek, illetve a cég, ahova most elmennek, és egy elemzés arról, hogy milyen munkát fognak végezni. Ez egy modell, tehát az Egyesült Királyságban létezik ez az online publikációs modell, és azt hiszem, hogy ez jó példa. Bármilyen rendszert használ más ország, figyelembe véve, hogy az Európai Bizottságnak milyen mérvadó szerepe van minden minnyájunk életében, és az európai közéletben is, biztos vagyok benne, hogy nekik kell a legmagasabb szintű normákat elfogadniuk. Persze szükség van arra, hogy az ipar, a vállalkozások szakemberei tanácsokat adjanak, az ő szakértelmüket is felhasználjuk, és ez egy óvatos egyensúlyozást jelent a között, hogy a szakértelmeket felhasználjuk, de ne váljunk a befolyásolásuk áldozatává. A szakértői csoportok összetételével kapcsolatban folytatunk most éppen egy vizsgálatot, és mondanom sem kell, hogy ez az egyik kérdés, amelyet mindig felvetnek. Remélem, hogyha ezt a vizsgálatot lezárom, megragadhatóbb, világosabb és átláthatóbb szabályokról tudok majd beszélni ebben a kérdésben. A parlament formálisan, hivatalosan elfogadta és támogatta az Európai Bizottságot, hogyha felmerül bármilyen kérdés az összeférhetetlenség kapcsán, akkor természetesen bármilyen fajta panaszt lehet tenni ebben az ügyben. Tehát jelenleg ugye az új bizottság feláll, hivatalba lépett, hogyha bármilyen kérdés felmerül, akkor folytatni lehet majd a nyomozást. Kolléga Soltis. Soltis kolléga. Hvala za besedo. Eh, hvala za odlično eh, poročilo. Köszönöm. O'Reilly asszony, kiváló volt eh, a beszámolója, amit végighallgathattunk. végighallgathattunk. Azt mondta, hogy az Európai Bizottság számára roppant fontos az átláthatóság, és hogy ez talán az egyik legfontosabb érték, amit mire mindannyian törekszünk. Engem azonban a következő érdekel művebben: A transatlanti megállapodás a ttip kapcsolatban az ombudsman mi a szerepe, mármint az, hogy hangsúlyozza az emberek számára, hogy joguk van bizonyos információkhoz jutni. Ezt felül kell, hogy írja eh, a cégek azon jogát, hogy az ő üzleti titkaikat tiszteletben tartsák. Tehát igazából azt szeretném tudni, hogy milyen eljárásokat eh, vezetek be annak érdekében, hogy biztosítsák, hogy a TTIP tárgyalások során átláthatóbban működjenek a dolgok. Illetve mit várhatunk eh, a tekintetben, hogy a nagy cégek eh, érdekei ne kerüljenek az átlagember eh, érdekei elé. Köszönöm szépen, Soltes úr. Nos, a TTIP-re odafigyelünk, már csak azért is, mert ez egy annyira fontos kérdés, mindannyiunkat érint az Európai Bizottságnak ajánlásokat adtunk a tárgyalási folyamat átláthatóságával kapcsolatban, illetve a tanácsnak is ajánlásokat tettünk azzal kapcsolatban, hogy a tárgyalási mandátumot hozzák nyilvánosságra. Persze az, hogy ez megtörtént, nem csak nekünk köszönhető, hiszen erre sokan felszították a tanácsot, de maga az, hogy ez megtörtént, és hát nem szakadt le az ég, csak azért, mert átláthatóvá váltak a tárgyalások. Éppen ezért inkább azt mondanám el, hogy azok, akik valóban szeretnének egy megfelelő kereskedelmi megállapodást kötni Amerikával, nem szolgálják igazából a célt azzal, hogy ezt zárt ajtók között mint egy titoktartás övezve teszik. Az embereknek joguk van tudni. A Freedom of Information Act, az szabadságra szóló törvény a célja Írországban, és mindig ezt mondtuk, nem az volt, hogy kárt okozzunk, éppen ellenkezőleg. Az Európai Bizottságot arra kértem, hogy először is hozzák nyilvánosságra az egyénileg kiadott információkat, illetve azt is kértem tőlük, hogy a dokumentációnak állítsák össze egy, egy összefoglalóját, hogy az emberek láthassák, hogy miről is van szó, illetve azt kértem tőlük, hogy legyenek proaktívabbak a tekintetben, hogy az egyes uh, üléseket mind felsorolják, hogy ki, ki kivel, mikor tárgyal. Annak érdekében, hogy a mindenféle mendemondák, amelyek szányra kapnak, ezeket elejét vessük. Így a közvélemény bizalmát így lehet igazából visszanyerni. Ehhez azonban a lehető legproaktívabbnak kell eh, lennie a TTIP tárgyalásokkal kapcsolatos információkiadásban a Tanácsokosi Bizottságnak. Az emberek az elmúlt eh, években jóval szkeptikusabbá váltak a saját eh, kormányokkal kapcsolatban. Szerintem a gazdasági válság okán részben, és a szkeptis, a szkeptikusság bizalomvesztéshez vezet. Persze, még több tagállamnak bőven van tennivalója az átláthatóság terén. Ha, ha minden igaz, akkor november végéig fog reagálni az Európai Bizottság az ajánlásaimra. Mm, hát majd meglátjuk, hogy mm, mit reagál a bizottság ez ügyben. Jó magam is a felszólalók listájára írtam fel magam. Gyakrabban felmerült itt az adatvédelem kérdése, és ez egyre inkább egyfajta elhárító pajzs az ellenőrzések esetében. Ezt láthatjuk az Olafnál, ahol a felügyeleti bizottság nem kap hozzáférést az általános dokumentumokhoz, a lezárt eh, ügyek esetében még úgy sem, az adatvédelemmel indokolva ezt a tilalmat. A fő ok a változások megakadályozására gyakran az adatvédelem. Az lenne tehát a kérdésem, hogy ön ezt hogyan látja, és van-e kapcsolata az Európai Adatvédelmi Ombudsmannal ezen ügy miatt. Aztán a statútumra utalnék. Nos, Itt az érdekkonfliktussal kapcsolatos jogalapot még meg kellene vizsgálnunk a statútumban, a 11 cikk második bekezdésében a hatóságnak meg kell vizsgálnia, hogy van-e személyes érdek a pályázó részről, ezt meg kell adni a pályázónak, hogyha a pályázó nem adja meg az adatokat, az nem létezik, tehát nincs saját vizsgálat az alkalmazási hatóság részéről? Ez lenne a kérdésem. Aztán a cikkben az szerepel, hogy a szabadság, a személyes okokból kért szabadság esetében ugye a, ö, ott is ö, sor kerülhet érdekkonfliktusokra, itt a dohányipari esetet tudnám felhozni erre. Kérdés az, hogy ezt hogyan ellenőrzik. Aztán itt van a 16-os cikk ö, esete, miután valaki leköszön a hivatalából, akkor hogyan vizsgálják az összeférhetetlenséget az adatvédelem betartásával. Ugye itt van a forgóajtó történet, és erről be kellene számolni, ezt be kellene jelenteni. Nem láttam még alkalmazva ezt a rendelkezést. Ön a beszédében is felvetette, mit tehetünk szabályozói utakon, hogy javítsuk az átláthatóságot ezen a fontos területen. Ez érvényes egyébként a parlamenti képviselőkre is természetesen. És itt van még a negyedik kérdésem. Egy bizottsági határozatra utalnék 2014. februárjából, ami egészen véletlenül került a kezembe, hogyha a kollégák érdeklődnek iránt át tudom adni. Így néz ki, csak bemutatom így a nyilvánosságnak. Nagyon érdekes dokumentum ez, ajánlom az olvasását. Itt rengeteg rész ki van húzva, és az mutat, azt mutatja ezt, hogy az etikai kódex a biztosok esetében nem működik. 2009-es bizottságban volt egy biztos, aki a munkáj, aki munkát végzett, és nem jelentette be az etikai bizottságnak a munkavégzését. Noha már akkoriban tilos lett volna így eljárnia. A Punkt, Punkt, Punkt, and the European Ombudsman about this decision. Also ich hoffe, dass es nicht auf dem Verwaltung... Nos, remélhetőleg ez a dokumentum nem veszett el a bürokrácia útjain, hiszen itt a főtitkert tájékoztatni kellett volna. Na most kérdés az, hogy hogyan működik az etikai kódex alkalmazása a forgóajtó jelenségre utalva az önvéleménye szerint. Köszönöm. Um, thank you, Chair, for those questions. Uh, just in... Köszönöm ezeket a kérdéseket. Az adatvédelemmel kapcsolatban az európai intézményekben újoncként azt tapasztaltam, hogy bizonyos információ visszatartására használják az adatvédelmi indoklást. Nem tudom, hogy ez mennyire érvényes. Az Egyesült Királyságban például az a bevált gyakorlat, hogy megnevezzük a hivatalnokokat, anélkül további részleteket, feltétlenül a kényes részleteket is nyilvánosságra hozzanánk. Hiszen azt kell látni, hogy nem személyes kapacitásukban, hanem köztisztviselőként járnak el, ilyenkor adatvédelmi indokokra hivatkozni, nem, ezt nem érzem érvényesnek. Az adatvédelmi biztos kinevezése késedelmet szenvedett, ha jól tudom, akkor ez most már bármelyik pillanatban megtörténhet, amint elfoglalja hivatalát. Úgyis egy épületben leszünk ketten, egy e, pár lépcsőfok fog minket e, elválasztani összesen. Minél hamarabb megpróbálom felvenni majd a kapcsolatot ezzel az olyan e, kinevezett adatvédelmi biztossal, és remélhetőleg majd megtudhatom, hogy hogyan vélekedik erről a kérdésről az új adatvédelmi biztos. Szerintem adatvédelmi érvekkel takarózni, ez megengedhetetlen. Szerintem a hivatalnokoknak igenis kötelezettsége az, hogy az unión intézményeken kívüli szakmai munkájukról beszámoljanak, milyen mélységben lehet ezt vizsgálni, mondjuk a rendőrség milyen mélységben vizsgálhatja. Nos, mi azt találtuk, hogy hogy általában nincs megfelelő indokolva az, hogy valaki miért szeretne egy másik, teljesen másik ö, ö, szektorban elhelyezkedni. Nagyon gyakran az Európai Bizottság tisztviselőinek kell ö, ezt az információt. Néha olyanok adják meg ezt a jóváhagyást, akik szorosan együtt dolgoztak ezzel az adott tisztviselővel. Nyilván itt az emberi szempontok is felmerülnek, senki sem akarja egy korábbi egy volt kollégának megnehezíteni az életét, ezért mondtuk azt, vagy javasoltuk azt, hogy az adott tisztviselővel személyes kapcsolatban nem lévők kell, hogy elbírálják az ilyen kérelmeket. az Európai Bizottság szeretné a lehető legnagyobb mértékben elejét venni ennek a jelenségnek, ugyanakkor az eddigi bizonyítékok arra mutatnak, hogy megvan a szándék ugyan, de valahogy a gyakorlatban, minthogyha elkallódna ez a szándék, amikor a szabályoknak kell érvényt szerezni. Ezért annyit mondhatok, hogy jó magam és kollégáim jóval aktívabban fogjuk ezen túl vizsgálni azt, hogy mi és hogyan folyik ez ügyben az Európai Bizottságnál. Úgy érzem, hogy az Európai Bizottságnál alapvetően egyformán vélekednek az emberek ez ügyben, de hogyha egyszer felülről jön az ukáz, felülről érkezik az utasítás, akkor sokkal könnyebben megvalósítható ez. Oh, yeah. The commissioner, so. Yes. Yeah. This was... Sorry. Mm. Oh, sorry, sorry, sorry. Long okay. before, long so this was all the stuff that was eradicated, was that it? Yeah. yeah. Yes, yes. I'm very familiar with all of those black marks. Ismerem ezt a kifeketítést a szövegben, persze. Hát persze, egyértelmű, hogy azt az információt, amely kritikus súlyjal bír, törlik, kifeketítik a szövegben. Nos, de Jong képviselő és a kollégái, akik eh, létre akarják hozni az európai képviselő kritikus tömegét ezzel a csoporttal, vagy ha figyelembe vesszük nem ezt a csoportot, hanem azokat az államfőket, államférfiakat, akik eh, szintén az erkölcsről beszélnek, illetve az átláthatóság megteremtéséről, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy eljött ez ide annak, hogy a cselekvés mezeire lépjünk, eh, a tettek mezeire lépjünk, és nagyon fontos a bizottság számára, hogy ha valaki ezen a területen szólal fel, ne ellenségnek tekintsék. Jelzem egyébként, hogy nagyon-nagyon sok köztisztviselő integritása és munkájának magas minősége mindenképpen nagy hatással van rám. Vielen Dank. Ich möchte noch auf ein Problem Köszönöm, még egy dologra utalnék. költségvetési rendeletjelentéstevőjeként mondom ezt, láthatjuk, hogy az érdekkonfliktusoknál, az EU forrásoknál a tagállamokban olyan helyzetek vannak, amikor is a kormányon belül emberek a cégeik részére európai forrásokat kapnak és esetlegesen ezek az emberek az ellenőrzési grémiumokban is benne vannak, ami ezeket a forrás, ami ezen források ellenőrzését illeti. Nos, ez egy európai szintű érdekkonfliktus. Ez szükség lenne egy olyan jogszabályra, hogy az ilyen eseteket ki lehessen zárni. Nos, egyes kormánytagok Európa Európában megintendőek lennének, hogy mindenkinek tartania kell magához, magát egy ilyen szabályhoz, jó lenne, hogyha ilyenfajta esetekről is beszámolna, illetve arról, hogy hogyan lehet megoldani az ilyenfajta eseteket. Amit ön mondott, hogy mindenki ugyanazon a célon dolgozik, ez nagyon fontos, és sajnálatosnak tartom, hogy azok, akik nagyobb átláthatóságért harcolnak, azok a probléma részének tekintődnek, nem pedig a megoldás részének. Nagy siker lenne, hogyha az új bizottsággal jobb eredményekre jutnánk e tekintetben. Nos, ezen új politikai erők, amelyek egyes országokban felmerülnek, és rendkívül vagyonosak, ugyanakkor a kormány tagjai is, és EU forrásokat kell, hogy kezeljenek. Nos, ez egy olyan történet, amelyet egyes tagállamokban láthatunk, és láthatjuk, hogy ezeket a dolgokat valóban szabályozni kellene. A szakbizottság majd egy meghallgatást fog tartani ebben a témában az érintett szakbizottságokkal együtt, és aztán megkíséreljük majd önt ezen témákkal kapcsolatosan meghallgatni. Kérdés az, hogy hogyan lehet a már átlátható szervezeteket még inkább javítani a Júri és az AFKO részéről nagyon szép módosító javaslatokat kaptunk a cím megváltoztatására vonatkozóan, nos a tekintetben nagyon rugalmasak vagyunk. A kormánytagokat érintő érdekkonfliktusok kérdésében még bizonyosan szükségünk lesz az ön tanácsára. Um, thank you very much, Madam Gressler. I'm always very happy to come before the committee. And... Köszönöm szépen, mindig örömmel fogadom el a szakbizottság meghívását, és többször elmondtam, hogy az együttműködésünk nagyon fontos. Azt hiszem, hogy közösen, közösen válvetve többet tudunk elérni. Valóban önök is speciális érdeklődéssel rendelkeznek, én is, és ha erőinket egységesítjük, még messzebb jutunk. Most a politika tér felén van a labda parlamenti és a bizottságém, de én, amikor elfogadtam, elfoglaltam a munkahelyemet, igyekeztem szélesebb körbe ágyazni a munkát, megvizsgálni, hogy mit is jelent, hogyan lehet értékelni a közérdeket. Jelzem persze, hogyha bármilyen konkrét ügy van, amely a hatáskörömbe tartozik, örömmel vállalom, hogy ezzel foglalkozzam. És hogyha a rossz igazgatás példájáról tudnak, akár az átláthatóság területén, akár bármilyen erkölcsi kérdés területén, akkor természetesen örömmel lépek fel magam is, és veszek részt, jövök el önökhöz, vagy bármely más szakbizottságba, és osztom meg a véleményemet ezzel kapcsolatban. Ínyesz, tessék. Köszönöm. Teljes mértékben egyetértek veled ezen utóbbi javaslatot illetően, ami a tagállamokat illeti. Nos, ez nem összehasonlított tanulmányokra irányuló kérés. A Financial Times-ban teljes oldalakat szentelnek az európai tisztviselők ügyeinek. Hasonlóan kellene kezelni a tagállami ö, tisztviselőket, a kormány tagokat. Spanyolországban is vannak ilyenfajta aktuális hírek. Az átláthatóság az nagyon jó dolog, de semmire nem jó, hogyha a jogi szakbizottság ban elhangzott hogy csupán ugye kanyéte ügyében az, a kanyéte rokonával kapcsolatos olaj cégrészesedés ügyekben van átláthatóság csupán. Itt mindig úgy beszélünk az átláthatóságról, mint hogyha ez egy önmagában létező erény lenne. Nem, ez eszköze a felelősség vállalásának, illetve az etikai kódexek alkalmazásának tudnunk kell, hogy egy adott személy milyen tevékenységeket folytatott, azonban ennek nem vonjuk le a követ, ebből nem vonjuk le a következtetéseket. Ugye itt Kanyéte átadta a részesedéseit a sógorának ebben a kőolajcégben. Nos, hogyha ennek nincs következménye, akkor az átláthatóság ez esetben nem jó semmire, de Juncker nem hozott más döntést, de hát tudjuk, hogy milyen többségek vannak itt a parlamentben. Ez tehát az átláthatóság problémája. Ez egy eszköz csupán, nem cél, illetve nem gyógyír minden bajra. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy milyen felelősséget kell vállalnunk. Tudjuk, hogy Kanyét átadta a részvényeit a sógorának, de hát ez nem jó nekünk semmire, hogyha ennek nincs következménye. Igen, már mondtam korábban is, hogy nem volna helyes a részemről hogy egy konkrét ügyhez hozzászóljak, akkor, hogyha semmilyen panaszt nem nyújtottak be. De általánosakban annyit mondhattok, az átláthatóság nem öncél. Azt hiszem, hogy persze lehet, hogy sajnálatos módon már elég öreg vagyok ahhoz, hogy azt lássam, hogy a közigazgatások, a kormányok akkor lépnek, hogyha a tények speciális összeállása, együttállása erre kényszeríti őket. Ilyenkor egy kulturális változás történik. Tegnap a parlamentben ültem, és néztem, hogy milyen sokan írják alá a transparencia nyilvántartást. Ez maga a paradigmaváltás. Létezik egy ilyen átláthatósági nyilvántartás, és bár önkéntes a, ennek az aláírása, de mégis sorban állnak az emberek, hogy aláírják. Nem az emberek szívjóságából történt ez, hanem azért, mert a civil társadalom és a különböző szereplők arra kényszerítették az adminisztrációt, hogy megtegyék ezt a lépést. Azt hiszem, hogy a jövőben azonban majd elérjük azt a napot, amikor köve, kötelezővé válik az átláthatósági nyilvántartás, akár a tanács számára is. Tudom, hogy ez egy általános válasz, amelyet adok, de összességében azt mondhatom, hogyha sikerül elérniük önöknek és nekem a céljainkat az átláthatóság tekintetében, és egy, így egy jobban működő EU jön létre, amelyben az állampolgárok nagyobb bizalommal rendelkezhetnek, akkor az, amiről ön beszél, szerepelni fog és így lehet, hogy a következő bizottság meghallgatásánál már más eljárások lesznek, vagy a parlament szigorúbb ellenőrzést fog alkalmazni, nem tudom, de azt mondhatom, hogy a paradigma váltás jelei már megmutatkoztak, mert az emberek ezt várják a döntéshozóktól, egyre hangosabban, egyre markánsabban fogalmazzák meg ezt az akaratukat, lassan beírik ez a változás. Köszönöm szépen. Már csak azért is köszönöm, mert a biztosok viselkedési kódjáról szóló első vitában a család fogalmát nem csak a házastársai és a gyermekekre vonatkoztattuk, de nem tudtuk ezt érvényesíteni itt a parlamenten belül. Budomai úr beszélt arról, hogy mit tudtunk érvényesíteni a céljainkból, és mit nem. Filozófia professzorom az egyetemen mindig azt mondta, hogy tragikussá, tragikus lehet az, hogyha valakinek igaza van, de nem adnak neki igazat. Azt gondolom, hogy a várakozás, a kivárás bölcsességére van most szükség. A Szendernek igaza van, hogy az érvényesítésre is gondolnunk kell. Azaz, az átláthatósági szabályokat arra kell használni, hogy egy rendszerbe vetett bizalmat kialakítsuk. Egy olyan rendszerről van szó, amely kívülről nem átlátható, nem értelmezhető mindig. Éppen ezért egy könnyen belekapaszkodik az ember ilyen pontba, és aztán EU ellenesé válik. O'Reilly asszony, köszönöm szépen, hogy eljött, sok sikert kívánok önnek, biztos vagyok benne, hogy 2015-ben még találkozunk. Äh, köszönöm szépen. Sajnos csak angolul, de az ide vonatkozó cikkeket a jogállásról szóló öm, szabályokhoz vonatkozó cikkeket, tehát bemutatjuk egyelőre angolul, de persze maguk a szabály, maga a szabály, az minden nyelven rendelkezésre áll. 11 per 2013-as külön jelentés, ez a 10-es napi rendi pont, a GNI, vagy a bruttó nemzeti jövedelemre vonatkozó adatok helytállóságáról. Az Európai Tanácsban nagy figyelmet fordítottak erre a kérdésre. Nem tudom, hogy bemutatták már ezt a rendkívüli jelentést? Igen, jól van, akkor Bárt kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégák! A szemvevőszék külön jelentése már bemutatásra került egy korábbi ülésünkön. Egy teljes körű munkadokumentumot dolgoztam most ki. Volt már vita a bizottság szolgálataival és az Eurostattal. Most egy új változat van, de politikailag ö, időközben ö, történtek dolgok. Tegnap ö, a szemvevőszék képviselője elmondta, hogy 4,7 százalék sarka a 2013-as költségvetésnek magas hiba arányoktól sújtott. Hogyha ezt átszámoljuk, akkor azt mondhatjuk, hogy itt 7 milliárd kiadásról van szó, amelyek, amelyet hibák érintenek, és a brit sajtóban pedig azt láthatjuk, hogy nos, hát 7 milliárdot rossz célokra költöttek el, és most nézzétek, a technokraták a számításaik elvégzése után azt mondják, hogy mi még plusz 2,1 milliárd eurót kell, hogy befizessünk a közös kasszába. Nos, mindez természetesen a GNI számításához kapcsolódik. A számvevőszék külön jelentése világosan felmutatja, hogy milyen problémák állnak fenn a GNI kiszámításánál, milyen módszereket alkalmaznak, vagy nem alkalmaznak, vagy milyen módszereket kellene alkalmazni. Nos, ez egy rendkívül technikai jellegű anyag, és ez egy politikai problémához vezetett, legalábbis az október végi Európai Tanács ülésén egy politikai probléma alakult ki ebből. Cameron miniszter elnök és a holland kormányfő meg kellett, hogy állapítsák, hogy a Gianni számításnál valami nincs rendben. Az illetékesek azt állították, hogy ők nem tudnak semmiről, de nyilvánvaló volt, hogy magas szintű hivatalnoki szinten zajlottak viták a GNI-ről, voltak fenntartások is, ez is nyilvánvalóvá vált. És ez a mai vita, nos, amit Cameron mondott, az végül is egy politikai színezetet nyert. Tyson biztos szolgálatai vonatkozásában, akik most az Eurostatért felelősek, szélesebb körül magyarázat adására kérte a bizottság illetékes szolgálatait, ami a dolgok jelenlegi állását illeti, illetve új számadatokat kért. Egyesek december 1 után pótlagos befizetésekre kényszerülnek, mások nem. Nagyon fontos azonban, hogy ez a vita átlátható keretek között történjék, tehát hogy ne jussunk olyan helyzetben, mint most, hogy mindenkit egy kalap alá vesznek, félértések keletkeznek, és hamis információk terjednek. A polgároknak, az adófizetőknek joguk van az átláthatóságra. Éppen ezért kértük a bizottságot, hogy fejtse ki, miről is van itt szó valójában. Itt nem a végső számadatokról van szó, ezeket már ismerjük, ezeket meg lehet nézni a bizottság honlapján. Itt évről évre láthatjuk, hogy mit kell pótlólagosan befizetni, milyen visszatérítésekre került sor, tehát itt 2002-től egy áttekintést kell, hogy kapjunk, és egyes tagállamok esetében ez nagyon érdekes lehet. ha megfelelően tájékoztatnak, akkor ismerjük majd a tényelest, és az én munkadokumentumom végkövetkeztetését akár politikai jellegű következtetésekkel is össze lehet kapcsolni. A külön jelentésen túlmenően az egész történetből kiviláglik, hogy az európai költségvetés jelenlegi finanszírozási rendszere, a vita ezen rendszer felbomlásáról, itt nem a GNI 17%-áról van szó, van, hanem arról, hogy akár 30%-ot saját forrásból finanszírozzunk, Nos, mi költségvetési szakbizottságként megpróbáltuk ezt az egész folyamatot már a múltbeli ciklus során felgyorsítani. Persze a költségvetési szakbizottsághoz tartozik mindez, és őket is messze menően, az ottani tagokat is messze menően be kell ö, vonni. Mindenképpen le kell folytatni ezt a vitát, ez az egyetlen kiút, hogy valamilyen hasznot ö, csikarjunk ki ebből a vitából. Van Rompuy úrnak Ferhofstadt az elnökök értekezletén egy világos kérdés vett fel, hogy más rendszere legyen az EU költségvetés finanszírozásának, és én teljes mértékben egyetértek vele a kollégák észrevételé is kíváncsi vagyok, és kérném a bizottságot, hogy tisztázza azokat a kérdéseket, amiket én itt felvetettem. Még nem tarthatjuk meg a záróvitát. A Költségvetés Ellenőrző Szakbizottságnak még egy ülést meg kell tartania, és tanulmányoznia kell a számadatokat, bele kell foglalnunk a különböző információkat, hogy aztán a mentesítést is meg tudjuk vizsgálni, amiért én felelős vagyok ebben az évben. Köszönöm szépen. Nem láttam ajánlásokat a munkadokumentumban. Várhatunk még erre? Számíthatunk erre? A számvevőszék ajánlása figyelembevételre. Igen, most ezt már látom. Die Empfehlung des Rechnungshofs. Ah ja, sind alles klar. Szóval a számbevőszék ajánlása, te ajánlásaid, na világos. Üdvözlöm az Európai Számvevőszék felelős tagját, Cvikl úr. úr, kéri már most a szót. A számvevőszék a szeptember ülésen nyitott be egy különleges egy jelentést, egy rendkívüli jelentést, ehhez igazából érdemben hozzáfűzni nem sok mindent tudok. Az előadó elmondta a további információt. Ugyanakkor a jelentésünkben 2002-10 közötti időszakot vizsgáltuk, ezért közvetlenül nem kapcsolódik a jelenlegi költségvetési kiigazítás kérdéséhez. Köszönöm. Köszönöm szépen. Többen kértek szót, először van kollega. Uh, thank you, uh, Köszönöm, elnök asszony. Ahogy az előadó is mondta, a GNI e kérdés roppant aktuális, főként az Egyesült Királyságban. Pártnak köszönöm a jelentését, amely valóban aktuális. A brit kormány, illetve a brit miniszterelnök megdöbbenésének adott hangot a legutóbbi csúcson a GNL kiszámolásával kapcsolatban. 2,1 milliárd euróval növelni ez az, e, e, az Egyesült Királyság befizetéseit. Persze a, a brit kormány az unió finanszírozásának az átgondolását ellenzi, semmiféle új módszerről nem is hajlandóak tárgyalni sem. A brit statisztikai hivatal egy külön dokumentumban idén májusban lefektet ezeket a változásokat, illetve azt, hogy ezek a változások mit jelentenek az Egyes Királyság számára. Tehát a brit kormány már hónapok óta tudott erről, tehát ez a hirtelen megdöbbenés, aminek hangot adott eh, David Cameron, szerintem nem volt igazi. Ő és a miniszterei már hónapok óta tudtak erről, tehát a hirtelen megdöbbenés és felháborodás kisé művének tűnik számomra. Persze az Eurostattal és az Európai Bizottsággal kapcsolatban felmerülnek kérdések, hogy részben fel kell, hogy vállalják-e a, a felelősséget. Hát ezt igazában, igazából tényleg benézték, nem megfelelően vizsgálták ezt a kérdést, nem voltak következetesek a következő tagállamokkal kapcsolatban. Biztos vagyok benne, hogy az Eurostat E, és az Európai Bizottság úgy érzik, hogy egy kicsit kemények vagyunk, de hát lássuk be, hogy tényleg ez a helyzet. Jó lenne, hogyha megvizsgálnánk ezt az e-, egész kérdést. Az árnyék gazdaság, vagy szürke gazdaság elemét a bruttó nemzeti jövedelembe pontosan milyen módszertan szerint számolják be bele illetve a menetrend, a kalkuláció menetrendje is komoly kérdőjeleket vet fel. A brit kormány ugyanis nyilván azt mondhatják, hogy nagyon hirtelen érte mindez őket végezetül az átláthatósággal kapcsolatban. Hát egyáltalán nem világos a helyzet, hogyha a tagállami tisztviselőkkel vagy miniszterekkel beszél az ember, akkor mindenkitől, igazából mindenkitől más választ kap. Jó lenne tisztán és világosan látni, hogy kinek hogyan számolják a bruttó nemzeti jövedelmét, milyen módszertan szerint. Köszönöm. Ali. Köszönöm szépen, Ali kollega. Thank you, Mr. Uh, Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák! Szemövő úr, nos, először is szeretnék gratulálni az Európai Szemüvőszéknek. Megint egy kiváló jelentést tettek le elénk, aktuális kérdéseket felvetve. Ahhoz, hogy az Európai Unió költségvetésének bevételi oldalát eh, rendbe tudjuk, alaposan kell elemezni a tagállamok bruttó nemzeti jövedelmét. Ezzel kapcsolatban elengedhetetlen, hogy korrekt információval rendelkezzünk, mert az unió költségvetésének közel 70%-át ez adja. E, éppen ezért olyan furcsa számomra az, hogy ekkora e, eltéréseket e, találtak az Európai Bizottság által végzett kalkulációkban, nem csak az ellenőrzés terén, hanem általában az egész beszámolás tekintetében. Egyre érdekesebbé válik a helyzet, hogyha az Európai Bizottság válaszát is alaposan átolvassuk, amely a szemvevőszék megállapításainak többségével nem ért egyet. Most nem megyek részletekbe, ha megengedik, de úgy tűnik számomra, hogy teljesen másképp közelítenek eh, módszertani, makrogazdasági és igazgatási szempontból is ehhez a kérdéshez a két intézmény részéről e tekintetben. Két kérdésem is lenne az Európai Számvőszékhez. A GNI bizottság munkáját negatívan értékeltek, amiben nyilván tagállamok képviselői is részt vesznek, a tagállami országos statisztikai hivatalok vezetői vagy képviselői is, Tovább romolhat a helyzet, hogyha már bonyolultabb adatokra lépünk tovább, főként akkor mondjuk a GDP-t vásárlóelő paritáson kell majd kiszámolni. Több jól ismert nemzetközi szervezet is van, amely makrogazdasági információt ad közre a világban, például a Nemzetközi Valuta Alap, a Világbank, a CIA, és az ember azt várná, hogy ezeket az adatokat az Eurostat összeveti a sajátjaival. De szeretnék mégis pozitívan szeretném pozitívan zárni a hozzászólásomat, hogyha a, a bizottság válaszát megvizsgáljuk, akkor ha jutunk ahhoz a részhez, ami a Európai Szervező két fő, illetve kilenc fő ajánlását érinti, akkor az némi elégedett, megelégedettségre ad okot, hogy az Európai Bizottság elismeri azt, hogy mennyire fontos ezeket az ajánlásokat átgondolni és követni. Remélem, hogy ez lehetővé teszi majd, hogy az Európai Bizottság ellenőrzési rendszere hatékonyabban működjön. Köszönjük, a Jeleszender kollega következik. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a szemvevőszék képviselőjének a munkáért, hogy feltártak itt egy olyan helyzetet, amelyet illetően én mindig is kértem, hogy cselekedjünk. Tehát nem csupán a kiadások, visszatérítések ügyében kell fellépnünk, mondottam én, hanem a kezdetektől lehetnek szabálytalanságok, hibák, késedelmek. Nos, én egy kérdést szeretnék feltenni a szemvevőszéknek, valamint ha lehetséges a bizottság képviselőjének is. 2002 óta az én országom, más Magyarországban is volt egy botrány egyébként, hogy a rejtett, az illegális gazdaság teljesítményét is számításba kell venni, a prostitúcióját és a többi. Nos, tehát 2002 óta milyen volumenű a késedelmekhez kapcsolódó összegek kérdése, vagy a vagy a helytelenül alkalmazott eljárások ügye. Nos, ezeket a volumeneket, ezeket az összegeket nem, ö, napra kész, nem tették napra készé. Spanyolországban csak ö, ebben az évben történt ez meg. Szeretném tudni, hogy ö, voltak-e késedelmeket tekintetben, illetve ezek a pénzösszegek már befolytak-e a kasszába, illetve a tagállamoknak mikor kell majd a hozzájárulásokat befizetni. Üdvözlöm Witvers úrat, az Eurostat részéről, és kérem, hogy válaszolja meg a kérdést. Uh, thank you, thank you, Madam Chair. My, my, my name... Köszönöm szépen, James Whitworth vagyok, és az Eurostatot képviselem itt. Az administratív célokat szolgáló statisztikai adatok osztályának vagyok a vezetője. Köszönöm szépen, hogy meghívtak ide. Először is Stász úr egyik észrevételéről szeretnék beszélni. Arról beszélt, hogyha jól értettem, hogy a nemzeti elszámolásokban súlyos hibák mutatkoztak. Szisztematikus hibák nem mutatkoznak, de persze ezek az adatok különböző forrásokból származnak. Úgy gondolom, hogy a számbevőszék eh, jelentése Getting GNI Right, eh, tegyük helyre a GNI adatokat, eh, félrevezető egy picit. Hiszem, A nemzeti adatok becslései soha nem véglegesek. Nemrégiben az ES a 2010-es normát vezettük be, melynek a célja az, hogy 1995-ig pótolják az adataikat, illetve pontosítsák az adataikat. Finnország a 70-es évekig, Franciaország akár még régebbig visszamegy az időben, változó célt követünk, a statisztika soha nem lehet tökéletes, de a célt szolgálhatja, és ez a mi feladatunk. A GNI bizottság feladata éppen ebben áll, hogy a saját, fenn, a saját források tekintetében a GNI-t eh, jobban meghatározzuk. Stász és más képviselők észrevételeire válaszolnék. Úgy gondoljuk-e, hogy a GNI-juk verifikációja tekintetében a számvevőszék jó ajánlásokat tette. Mi magunk is egy végrehajtási tervet készítettünk el. Mi úgy gondoljuk ugyanakkor, hogy Stász úr jelentése túlhangsúlyozza a számvevőszék aggájait, és nem értünk egyet azzal, hogy az Eurostat ne követné az azonos bánásmód elvét. Az elv az, hogy minden tagállamnak tisztességes részt kell vállalnia a közösségi költségvetésből, és ezért az Eurostat, illetve a Nemzeti Statisztikai Hivatalok az eljárás minden lépéséből kiveszik, minden részéből kiveszik a lépésüket. Nemzeti megfigyelők vesznek részt, és utána pedig a, mindezt a GNI bizottsággal teljes összhangban végezzük el. A javaslatokat pedig a GNI bizottságban ülő társ ellenőröknek is eljuttatjuk, a píreknek is eljuttatjuk. Mindenki megvizsgálhatja a másik adatát, és véleményt alkothat a GNI adatok saját forrás kiszállítása szempontjából való felhasználásának relevanciájáról, helyességéről. Ez megtörtént, minden tagállam egyetértett ebben, minden tagállam beletekinthetett a másik adott halmazába, és egyetértettek abban, hogy megfelelnek a célnak ezek az adatok. Ez 25 éve így zajlik, nem egyeznének egy, bele, hogyha a tagállamok az adatokba, hogyha nem úgy értelmeznék, hogy megfelelők az adatok. Három észrevételt tesz a jelentés, az egyik egy értelmezési különbségről szól. Az Eurostat több száz észrevételt tesz a GNI kiszámítása kapcsán, ebből egy-kettő néhány tagállamra vonatkozik, a legtöbb azonban mindegyikre érvényes. Ez a statisztikai adatok felhasználása és eh, feldolgozása szempontjából releváns ez az információ. A számvevőszék által tett észrevételek az össz GNI érték tekintetében legfeljebb 0,1%-os relevanciával rendelkezik, ez pedig az elhanyagolhatósági küszöb alatt van, és mm, a számvevőszék az auditjában 0,2%-os elhanyagolhatósági küszöbbel számolt. az adatokkal kapcsolatos bármilyen felvetést nagyon komolyan megvizsgálunk, és mindezt figyelembe vévem, és a bizottság által alkalmazott fenntartásokat komolyan vévem, a GNI Unresource dokumentumot átdolgoztuk, figyelembe véve a felvetéseket és a megfontolásokat. Úgy gondolom, tehát a számvevőszék voltak éppen csak az egyik szereplő, aki megfontolásokat fogalmaz meg, amelyeket mi nagyon komolyan veszünk. Úgy gondoljuk, hogy az időzítés nagyon fontos, és továbbá úgy gondoljuk, hogy egy kapacitási kérdést vetesz fel nemzeti szinten. A GNI reservationek, vagy észrevételek határideje szeptemberben volt. Eddig lehetett kiegészítő adathalmazokat begyújtani, és észrevételezni a számításokat, és ez nagyon sok módosításhoz vezetett a 2002-2012-es időszak tekintetében. Az áttekintés esetleg egy kicsikét, ha már olvas, tisztelt Uram, ha már olvas, akkor megtenni, hogy lassabban olvas, mert a tolmácsoknak nem kis problémájuk van önnel. Elnézést, asszonyom, mondja az elnök felvetésére a statisztikai hivatal képviselője. Tehát a timing, az időzítés kérdése nagyon fontos. A timing, az időzítés sokkal fontosabb, mint a kis um, a GNA értelmezésében mutatkozó bármilyen kis inkonzisztencia. Úgy gondoljuk, hogy súlyos jelentőségű kérdésről van szó, hiszen um, ez mind a nemzeti statisztikai hivatalok um, um, hatáskörébe tartozik, másrészt meg hát mégiscsak a közösségi költségvetésről van szó. A GNI rezervésenek illetve észrevételek, fenntartások határideig minden tagállam és minden szereplő észrevételeket tehetett az adatfeldolgozás tekintetében. Ugyanakkor a nemzeti számlák európai rendszerének határideje is szeptemberben volt, és itt is sok észrevételt tettek. Ezért jött az létre, volt tagállam, amely 2002-2009-es időszakra módosította a GNI adatait, akár egy, másfél, két, két és fél százalékkal is, és vannak olyan tagállamok, akik eh, akár 5 százalékos módosítással is éltek egy eh, hozzánk közelebb álló időszak tekintetében. Most pedig a képviselők által felvetett kérdésekre szeretnék válaszolni. Egyrészt az árnyék gazdaság kérdésére. Hát igen, gyakran ö, ütközünk ebbe a problémába, hogy hogyan lehet definiálni az árnyék gazdaságot, Hogyha megengedik, az illegális tevékenységekre szeretnék koncentrálni, amelyek az utóbbi időben nem egy vita ö, homlokterében álltak. Ez már az ESA um, 95-ös fennállása óta foglalkoztatja az európai statisztikai hatóságokat um, joggal. Vannak, akik szélesebb értelmezést alkalmaznak, mi azonban uh, szigorú értelmezést kell, hogy alkalmazunk, a jogszabályt kell követnünk az illegális tevékenység kapcsán. Az a kérdés, hogy mit jelent a szignifikáns, jelentős. És abban egyeztünk meg a GNI bizottságban, hogy a három legjelentősebb um, ilyen tevékenység a GNI tekintetében a kábítószer kereskedelem előállítás és uh, csempészet, a prostitúció, illetve um, az alkohol és a dohánycsempészet. Végezetül iránymutatásokban is megegyeztünk, amelyet 2012. októberétől használunk. Minden tagállam fenntartással élhet ebben a kérdésben, a tekintetben, hogy beveszi ezeket a szempontokat a nemzeti költségvetésébe, illetve szám, számításaiba. Nekünk az Eurostatban persze meg kell vizsgálnunk a nemzeti módszertanokat, megvizsgálva, hogy megfelelnek az iránymutatásoknak, és persze megvizsgáljuk azt is, hogy az adatok, az adathalmaz, melyet hozzánk eljuttatnak, megfelel-e az általuk el, elhatározott iránymutatásnak. A másik kérdés a menetrendre vonatkozik. Nos, a GNI bizottság októberben állítja föl a menetrendet. Ezeket a nyers adatokat nemzeti fizetőeszközben számolunk még, nem is váltjuk át erróra. Ezt a nyers adathalmazt eljuttatjuk a DJ Budgetnél dolgozó kollégáinkhoz. Voltak éppen a GNS statisztikákat az Eurostat állítja össze de a költségvetési részt már a DG Budget, a költségvetési főigazgatóság végzés. Azt kell mondjam, 25 év ez egy bejáratott együttműködés a két szerv között. Még az IMF-ről meg a CIA-ről kérdeztek, hát a CIA-val kapcsolatban engedjék meg, hogy ne nyilatkozzam meg. De annyit elmondok, hogy az ENSZ nemzeti számviteli szabályai, költségvetési számviteli szabályai követjük mi is. Ezt a dokumentumot, amelyben ezek szerepelnek, az ENSZ, az OECD, az IMF, a Világbank és az Eurostat és az Európai Bizottság felügyeletével és az ő együttműködésükkel dolgozták ki. Ezeket a dokumentumot lefordítják, és a nemzeti számviteli rendszerekben való alkalmazáshoz alkalm igazítják, idén től hatályos ez az iránymutatás. Aztán az is egy kérdés volt, hogy a számvevőszék egy más szempontot jelenítte meg, mint mi. Úgy tűnik, a vitában, hogy nagy volna véleménykülönbség közöttünk, de hát mind a számbevőszék, mind mi statisztikai adatokkal dolgozunk, egy irányban dolgozunk, és úgy gondoljuk, hogy fontos kérdéseket vetett fel a számbevőszék jelentése, és ezt a következő körben a GNA-k verifikációjának, a GNI-k verifikációnak körében figyelembe fogjuk venni. Persze más-más háttérrel rendelkezünk, ők számvevők könyvelői háttérrel, vagy legalábbis könyvelői szemlélettel rendelkeznek. Mi most statisztikusok vagyunk, az igazi tranzakciókat meg sem vizsgáljuk, hanem nem vizsgáljuk meg azt a lehetőséget, hogy valaki mondjuk állítólagosan maga veszi bérbe a saját maga bérleményét, és magának fizeti a lakbért, mi egyszerűen a statisztikai számadatokkal dolgozunk, a tranzakciók kívül esnek figyelmünk homlokterén. Azt hiszem, hogy ezzel válaszoltam a legtöbb kérdésre, legalábbis a hatásköröm és a saját szaktudásom keretén belül. Azt megerősíthetem azonban, hogy az Eurostat az önök szakbizottságával minden lehetséges módon együtt fog működni, de kizárólag statisztikai kérdésekben nyilatkozhatunk meg a költségvetési eh, részvállalás kérdéséről, politikai kérdésekről nem nyilatkozhatunk meg. Elnézést, elnök asszony, és elnézést kérek a tolmácsoktól, hogy ilyen hihetetlen sebességgel mondtam el, amit elmondtam, de köszönöm szépen a figyelmüket. Good morning to everybody. Köszönöm. Elnök asszony, a költségvetési főigazgatóságból érkeztem. Az AFA GNI témákért felelős osztályról képviseletében érkeztem. Felmerültek tehát ezek a kérdések, amelyről a sajtóban is olvashattunk. Talán a rendszer elemeit egy kicsit megvilágosíthatnám. Ezek a a befizetések az áfa és a, bruttó nemzeti jövedelem alapján kerülnek kiszámolásra, hiszen tudjuk, hogy az uniós költségvetést eh, az áfa mm, és a GNI eh, alapján eh, finanszírozzuk, ez a saját források rendszere a tagállamok ezt 12 részletben fizetik be, amelyek az adott évre vonatkozó beszéléseken alapulnak. És csak a következő évben küldik el az igazi beszedett áfa, illetve GNI adatokat, amelyek alapján, amiután az Európai Bizottság megkapja ezeket az adatokat, a gni kapcsolatban eh, az Eurostatnak küldik meg az adatokat szeptemberig, eh, az EFA-val kapcsolatban pedig a bizottságnak eh, júliusig. Hogyha a GNI szakbizottság ezt megerősíti ezeket az adatokat, akkor ezt követően a főigazgatóságunk már ki tudja számítani hogy mennyi az adott tagám által befizetendő összeg. Kifizetjük, hogy kiszámoljuk, hogy az előző évben mennyit kellett volna fizetni az adott tagámnak, most már az igazi tagámoktól kapott adatok alapján, és ebből levonjuk a befizetett összegeket, és így kiszámoljuk, hogy hogy áll az adott tagállam. Tehát ez a módszertan. Így alakul ki egy mérleg minden tagállamra vonatkozóan. A menetrendet a saját források rendszeréről szóló uniós jogszabályok fektetik le, ezek határozzák meg a határidőket, hiszen csak azután tudjuk a kiigazításokat az előző évre vonatkozóan eszközön hogy megkaptuk az előző évre vonatkozó adatokat. de persze az előző évek számadatait sem hagyjuk teljesen figyelmen kívül, de akár régebbre is visszaáshatunk, akkor, hogyha fenntartásaink vannak az adatokkal kapcsolatban, ha például az Eurostat arra a következtetésre jut, hogy javítani kell a tagállami adatokon, akkor fenntartással élhet az Eurostat, és akkor a négy évnél hosszabb időre is visszanyúlhatunk. Ezen fenntartásokkal szemben persze a tagállamoknak is lehet mondani valójuk. Az Európai Bizottság minden tagállamra csak azután számolhatja ki ezeket a mérlegeket, hogy megkaptuk az adatokat, és a GNI bizottság is rábólintott ezekre a tagállamok által szolgáltatott adatokra. Ez teljesen bevet minden évben ismétlődő eljárás. Évről évre ugyanezt tesszük. Néha pozitívan, néha negatívan alakul egy tagállam esetében ezek a mérlegek. December első munkanapján kell eh, kiegyeníteni az esetleges hátralékot. Tehát a jogszabályokban ez tényleg egy technikai jellegű eljárás, amelynek megvan a megfelelő jogszabály alapja. Idén az a különleges, hogy az össz kép azt mutatja, hogy nagyon nagyok az eltérések, ahogy azt az Eurostattól érkezett kollégám megpróbáltam megmagyarázni, hogy milyenek az oka. Azért van ez, mert a tagállamok az előző évekhez képest óriás korrekciókat hajtottak végre a GNI adatokon. Kilenc és fél milliárd eurót kell az első, december első munkanapján a tagállamoknak befizetni. And because now we have, there, there was already mentioning of the uh, draft amending a hatos számot viselő uh, költségvetés módosítás tervezet uh, is elhangzott. Az Európai Bizottság nagyon gyorsan elkészített egy költségvetés, módosító költségvetést, amely már figyelembe veszi figyelembe veszi ezeket a tagállami extra befizetéseket, és ennek figyelembevételével csökkentették arányosan a tagállamok GNI alapú befizetési kötelezettségeit. Annak érdekében ezért van az, hogy ez a hatos költségvetés módosítás úgynevezett költségvetés semleges hiszen az amúgy is az előző évek kalkuláció alapján befizetendő pénzekkel arányosan csökkentjük a tagállamok befizetési kötelezettségeit. Tehát ez egy egyszerű technikai következménye a meglévő saját források rendszerre vonatkozó jogszabályi keretnek. Köszönöm. A kérdésre, hogy a 95-től mostanáig tartó kiszámítások ellenőrzése miért tartott olyan sokáig. Nos, a hosszú időtartamra kérdeznék rá, és kérem, hogy megjegyzéseiket bocsássák írásban rendelkezésre, mert ez a téma meglehetősen bonyolult. Nem látok további szólásra jelentkezőt. Jó lenne, hogyha hosszú időtartamra vonatkozó kérdést megválaszolnák, valamint a fenntartások kérdését az éves tevékenysége jelentésben a Költségvetési Főigazgatóság részéről. Ott vannak nagyon régi fenntartások, amik már szinte megpenészettek. Jó lenne az ezzel kapcsolatos kérdést is megválaszolni. Jó lenne, hogyha ezek a fenntartások valaha eltűnnének ebből a dokumentumból, és Ajala Szendel kért még szót, Inez, tiéd a szó. Köszönöm. A statisztikai részt nem értettem egészen jól. Nos, ezen átdolgozások után az a helyzet, hogy a tagállamoknak még mindig adósságaik vannak az európai költségvetéssel szemben, mégpedig évek óta. Itt 9,5 millió euróról van szó. Ezen korrigálás, költségvetési korrekció után már nem kell befizetniük, én legalábbis így értettem. Tehát most kell még pótlagos befizetéseket eszközölniük, vagy nem? És ha ö, kellene befizetniük, akkor ezt miért engedték el nekik? Itt a bizottság azt mondja, hogy technikai kiigazításról van szó, de ha valamit még be kell fizetni, akkor nem engedhetjük el ezt a tagállamoknak, ezt nem értem. Elnök Bárcs Stász jelentéstevő következik. Nos, örülök az ideig kapott magyarázatoknak, de természetesen ez egy rendkívül összetett téma. Éppen ezért a magyarázatok is nagyon összetettek. Holnap lesz egy pénzügyminiszteri tanács, és feltételezem, hogy ott is napirendre kerül majd az ezzel kapcsolatos vita. Az Európai Tanácsban kialakult vitára tekintettel egyes miniszterelnökök megbízták pénzügyminisztereiket, hogy kérjenek további magyarázatokat. A bizottság szintjén volt egy briefing, holnap bizonyosan majd meg kell felelniük a kérdésekre, és jó lenne, hogyha itt a szakbizottságban is betekintést nyernénk ebbe a briefingbe, az ezzel kapcsolatos anyagokba illetve abba, hogy holnap a pénzügyminiszterek milyen tájékoztatást kapnak, így jobban megérthetnénk ugyanis, hogy miről is van itt szó valójában. Talán az írásbeli magyarázatokból, amit ön éppen kért, Gressle asszony. Volt már egy e-mailváltás közöttem és a bizottság szolgálatai között, és ott megfogalmaztam azt a kérést, hogy ezen táblázat mellett, ugye itt a számadatokkal, amivel már rendelkezünk, 0,9 milliárd összességében, és ez fel van osztva a tagállamok között a pótlagos befizetések december 1-ig, de én többet is kértem, és ezt meg is ígérték nekem jelentéstevőként, hogy áttekintést kapok majd évenkénti lebontásban az egyes fenntartásokról, 2002-től mostanáig így módon láthatjuk majd, hogy hogyan is alakult ki ez a táblázat, hogyan van ez felépítve, ezt szeretnénk ugyanis megtudni. A bizottsághoz az a kérdésem, hogy betekinthetünk-e az alapdokumentációba, amelyet Georgiava asszony a szolgálatai túl megkapott. Azt hiszem, hogy mi valóban érintettek vagyunk, részesei vagyunk ennek a folyamatnak. És ezt az évenkénti lebontást is szeretném még megkapni az adatokat illetően. Talán a koordinátorokkal ezt még megbeszélhetjük, de a november 20-ai ülésen szeretném ezt a pontot lezárni a tényeles teljes ismeretében. Walter Graf hier sitzt und auch das Mitglied das Kabinettsmitglied, glaube ich. Mi van, itt van főkönyvvelő és a kabinet tagja, ez egy államcsapat, akik itt jelen vannak, talán jó lenne, hogy ha megérthetnénk ezt az ügyet, és remélhetőleg a megfelelő anyagot majd rendelkezésre bocsájt, rendelkezésünkre bocsájtják. Elnök asszony, több észrevételem van. Először is a 2002 per 2012-es a számvevőszék észrevételére szeretnék hivatkozni. Az első bekezdés azt mondja, hogy az EU jelenlegi finanszírozási rendszere komplex és nem eléggé átlátható. A speciális, a külön jelentésre visszatérve, igen, ami jelentésünk célja az, getting the GNI right, tehát helyre téve a GNI, de utána van egy pontos vesző, és aztán folytatjuk. Mondván, hogy megvizsgáljuk, hogy a bizottság verifikációs módja hatékonya vagy nem. Ez egy performancia audit jelentés, és az éves jelentésünkben a 114. oldalon a külön fenntartásainkról számolunk be. Harmadsorban mi nem vagyunk számvevők, mi auditorok vagyunk, könyvvizsgálók vagyunk, és a számlák hitelességének kérdéséhez szeretnék hozzájárulni. A szükséges óvatossággal és figyelemmel vizsgáljuk meg. A statisztikai hivatal és a költségvetési főigazgatóság adatait és ajánlásokat készítünk el. És megvizsgáljuk, hogy az ajánlásokat hogyan lehetne érvényesíteni, annak érdekében, hogy a hatóságok, illetve az egyes szervek munkája hatékonyabb legyen. Borsz úr, még egyszer megadom önnek a szót, hogy megválaszolja felmerült kérdéseket. Köszönöm szépen, állnak asszony. A fő kérdés számomra a fenntartásokra vonatkozik, hogy miért tartott ez én hosszú ideig ennek a folyamata. Nos, úgy hiszem, hogy az egyik kérdés, amelyet a számvevőszék joggal vezetett be, vagy vetett fel, a korábbi verifikációs ciklusra vonatkozott. 13 tagállamot először auditáltunk, és amikor a nemzeti számlákat először vizsgáljuk, akkor ez előfordul. Ez az első ok. Másodszorban a fenntartásokat a verifikációs ciklus végén, 2012 elején fogalmazták meg. A tagállami válaszadás határideje pedig 2014. szeptemberében volt. Ilyen módon tehát ez a határidő más áttekintésekkel összeesett. Lehet, hogy ez nem volt egy jó ötlet, ezt majd a jövőben meg kell vizsgálnunk. De minden esetre a tagállamoknak két évük volt arra, hogy a e meglehetősen komplex kérdéseket megvizsgálják, illetve módosításokat eszközöljenek. Első elemzésünk alapján azt mondhatjuk, hogy a módosítások nagy többségét végrehajtották a tagállamok, illetve a felvetéseink legtöbbjére választottak. Persze a költségvetési főigazgatóságban dolgozó kollégákkal szoros együttműködésben vagyunk, hogy mit tegyünk azon néhány felvetéssel, amelyre a tagállamok nem adtak választ de egész addig a GNI Verification Unit az Eurostaton belül megvizsgálja ezeket a kérdéseket. Még egyszer mondom, az illegális tevékenység csupán az egyik vetület ennek a kérdésnek. Azt is meg kell vizsgálnunk, hogy a módszertan helyese is, hogy a tagállamok megfelelnek a saját módszertani eh, kereteiknek. 2015-re, a következő áttekintésre úgy hiszem, hogy a legtöbb fenntartást sikerül vissza fogad, visszavonni, feltéve, hogy mind a tagállamokban, mind nálunk elegendő erőforrás, emberi erőforrás áll rendelkezésünkre. És arra a kérdésére, hogy ezekkel a problémákkal örökre, szem, örökre szembe kell le, hogy nézzünk, a válasz az, hogy nem. Világosan meg kell oldani a kérdéseket. Visszatekintek 1995-re. Volt egy-két fura eset, amikor például két tagállam a korábbi verifikációs körök kapcsán um, észrevételekkel élt. Azért, mert a tagállamok nem tudtak időben választani ezekre a felvetésekre. Folyamatosan kapcsolatban vagyunk a tagállamokkal, és azt mondjuk nekik, hogy a fenntartások visszavonására vonatkozó határidőt kérjük, hogy tartsatok be, de ennek nincsen jogi kerete. Nincsen ez jogilag megalapozva ez a kérés. És mondjuk az Egyesült Királyság esetében akár 95-ig vissza kell térni. de látni kell, hogy erre nincs emberi erőforrásunk. Alig van erőforrásunk arra, hogy a jelenlegi kört lefussuk, hát visszatekinteni ehhez új emberek kellenek, új szakértőkre van a szükség. Hát köszönjük szépen. Parancsoljon meg, Rafkerne úr. Köszönöm. A Digibudget-ra is utaltak a vitában. Először is kötnék így a tegnapi számvőszék jelentésre. Arra kötnénk át, mert a számvőszék külön jelentése, amelyről tegnap beszéltünk, egyértelműen elmagyarázta, hogy GNI ügyben a számvőszék milyen munkát végez. Nos, Dióhéjban mit tesz a DG budget. Hivatalosan 0 százalékos hibaarányra mutattak rá, tehát a DigiBudget dolgai teljesen jóvá hagyták. Azt ígérhetem, hogy a szolgálunk majd arra, hogy hogyan került kiszámításra ez az összeg. Technikai okoknál fogva nem könnyű azt igazán megérteni, hogy hogyan is működik ez. Szeretnénk, hogyha teljesen átlátható lenne az, hogy hogyan jutottunk erre az összegre, és hogy mekkora összegeket kell a tagállamoknak visszafizetni. A következő ülésre ezt elkészítjük, ígérhetem. van nem még észrevétel a költségvetési főigazgatóság részéről a fenntartásokkal kapcsolatosan? Hogyha még valamit akarnának mondani a e tekintetben, ezért kérdezem önöket. Mm, I looked uh, uh, A módosító, költségvetési áttérve. Nem ez a fő kérdés. Önök is tudják, hogy a kiadási oldal az igazán meghatározó és a bevételi oldalnak mindig fednie kell ezt. Hogyha több a bevétel, akkor az a, a többlet rovatba kerül, és visszafizetjük a tagállamoknak. Tehát mondjuk azt, hogy az uniós költségvetés kiadási oldalról kerül meghatározásra. 9,5 milliárd eh, extra pénzről beszéltünk. Hogyha a kiadási oldalon nem kerül felhasználásra, akkor ez a többlet rovatba kerül, és visszafizetjük a tagállamoknak jövőre. Egyes tagállamok befizetései olyan magas szinten állnak, hogy úgy éreztük, hogy már jobb már idén beszámítani ezt, és mintegy az ezévi befizetési kötelezettségeikből levonnánk ezt. De a maga a költségvetés igazából a bevételi oldalt egyáltalán nem befolyásolja. De ahogy Manfred ezt említette, erre vonatkozóan van egy magyarázó anyagunk, és ezt nagyon szívesen megküldjük önöknek. Köszönöm. Sí, vamos a ver, yo desde luego me, me, me vuelvo loca con estos planteamientos, es decir... Nos, még mindig nem látok tisztán. Van itt egy súlyos fizetési probléma, a számvevőszék tegnap ezt egészen világosan kijelentette tekintettel a 2013-as mentesítésre. És nem tudjuk, hogy a kifizetések valóban megtörténnek-e. Hmm. Van itt egy többlet, ugyanakkor fizetéseket kell teljesítenünk. Értem, hogy a bevételek nem lehetnek magasabbak, mint a kiadások, de hogyha a második, másik oldalon még fizetésekre van szükség, akkor észszerű lenne arra gondolni, hogy ezzel a plusz pénzzel azt lehet kifizetni, ami tegnap problémaként felvetődött, mert ez a pénz valahonnan hiányzik. Cameron most címoldalakra került, és érdekelne, hogyha nincs probléma, akkor miért is ütött meg ilyen kritikus hangot Cameron úr, miért került az újságok címlapjára? Hogyha itt egy költségvetési korrekció van, tehát jó lenne írásbeli választ adni, mert különben nem tudom ezt megmagyarázni a választóimnak. És kérem úgy fejtsék ezt ki, hogy a választóimnak is meg tudjam magyarázni. Cameron úr azt mondta, hogy nem akar fizetni, és mások azt mondják, hogy mentesítették a fizetésről, szeretném ezt jobban megérteni. Celler úr kért szót, mondja az elnök asszony. Mikrofon nélkül. Köszönöm szépen. Sokáig foglalkoztam a költségvetéssel, és persze csak azt lehet kiadni, hogyha van egy biztosított bevétel. A költségvetés kiigazítást akkor csinálom, hogyha megállapítom, hogy a bevételek a költségvetési tervben előirányzott kiadásaimat nem fedezik. Át kell tehát gondolnom, hogy ezzel mit tudok tenni ezen bevételekért, talán a következő évre kell átvinnem az adott összegeket, vagy vissza kell vinnem a rendszerbe. Ez tehát a dilemma, amit felmerült a bevételkiadási oldallal. A vitából úgy tűnik, hogy egyes államok lehetőséget kaptak arra, hogy olyan pénzeket, amelyek esetében már kifizetésre fizet, kötelezettek, bevétel oldalon megkapjanak, és most itt van egy új számítás, mely szerint fizetésre kötelezettek, mert túl keveset fizettek be. Tehát a bevétel oldalon, bevétel oldal közvetlen kiadással van a kiadási oldalra. Tehát azok, akik most a fizetésre kötelezettek nem fizetnek, és azt mondják, hogy itt ez egy nulla összeges játék, akkor abból indulok ki, hogy aki visszafizetésre jogosult, az semmit nem fog kapni, hiszen különben a kiadási oldalon nehézségek merülnének fel. Tehát egyrésztről elméletileg vitázunk, de a költségvetésnek megvan egy gyakorlati oldala is természetesen, és a kiadási oldalon meg kell tudnunk, hogy 2013-ban mi is állt valóban rendelkezésre illetve mi áll még 2014-ig rendelkezésre, és mivel lett számolni 2015-ben. Ez tehát a rövid távú pénzügyi tervezéshez tartozó kérdés. Elnök a asszony. Well, this is linked to the system of... E- e- Nos, ez az EU költségvetésének kiadás alapú költségvetésének kérdésével függ össze. A költségvetési hatóság a költségvetési év kiadási szintjében egyezett meg, és ez természetesen a bevétel szintjét is meghatározza. Minden egyes euró, amely a kiadások végső szintje fölött szerepel, nem felhasználható, hanem visszafizetésre kerül a tagállamoknak ez az európai költségvetés rendszere. Ez különbözik a nemzeti költségvetések rendszerétől. Így működik az európai költségvetés. És persze vannak tagállamok, függően a GNI adatoktól, akik, még ha el is fogadnak a módosító, módosított költségvetést, még akkor is jelentős összegek merülnének föl. Az az összeg, amely a sajtóban felmerült, nem a Egyesült Királyság alapja, által kifizetendő teljes összeg, hanem csak a módosított költségvetés alapján kifizetendő egész összeg. Hát ez így áll a dolog, sajnos. A módosított költségvetés persze most a költségvetési tárgyalásokba került, ilyen módon a nagy csomag részévé vált, és tudomosom szerint a parlament költségvetési szakbizottságát is tájékoztatni fogják a hatóságok, mégpedig hétfőn erről az eljárásról. És még egyszer mondom, a költségvetési bevett, megszokott költségvetési tárgyalások hatája alá tartozik. Holnap ECOFIN ülés lesz, ahol erről a csomagról is eszmét cserélnek. Köszönöm. Igen, persze. Mámom a konciliáció első része zajlik, önkénteseket kerülünk, hogyha valaki még nem tudja, mit csinálja ma délbe, akkor kap, vegye fel a kapcsolatot a frakciójában. A Költségvetési Szakbizottsággal Bártnak mondom, egy közös meghallgatást tervezünk 2015-ben erről a kérdésről. Köszönöm szépen még egyszer ezt az információt, és kérem hogy a briefinget kapjuk meg a biztosasszonytól. Lezártuk ezt a napi rendi pontot, köszönjük szépen. A 11-es rendi pontra térünk rá. E-meeting, az ITEC főigazgatóság bemutatója. Kinek adhatom meg a szót? Üdvözöljük itt a körünkben. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök asszony, jó napot kívánok, Gilbert Böckernek hívnak, és az ITEC főigazgatóság intranet szolgáltatási alosztályán dolgozom. Örömmel mutatom be önöknek a szakbizottság tagjainak az e-meeting felületet. Ez egy belső munkaeszköz, amelyel biztos, hogy többen már megismerkedtek, hiszen már az elmúlt ciklus végén már pilot, tehát kísérleti fázisában vezettük ezt be, de most már az e-meeting mindenki számára hozzáférhető minden szakbizottság tekintetében. Mi az e-meeting? Kérdezzük meg rögvest. Nos, az e-meeting egy alkalmazás, amely a szakbizottsági dokumentumokat elektronikus formában teszi hozzáférhetővé, könnyen hozzáférhetővé bárhonnan, bármilyen platformon. Az elnök közbeszól, kérem, hogy a beszélgetéseket kint folytassak le, mert roppantul zavaró. Please, please, kérem önöket, hogy menjenek ki az ülésterembe, hogyha beszélgetni volna kedvük. Yes, e, indeed enables... Tehát az e-meeting, hogy folytassam, lehetővé teszi a papírmentes munkát bárhol, bármilyen gépen, bármilyen platformon felületem. Voltak éppen a papír alapú dossziénak megfelelő dosszié található az e-meetingen, és ugyanúgy lehet használni ezeket, mint a papír dokumentumokat, és így csökkenthetjük a papírfogyasztást, a papírhulladék mennyiségét. Mindegyiknek a papír és az elektronikus dokumentumnak megvan a maga előnye. Mindjárt bemutatjuk az e-meeting felületen is az elektronikus dokumentumok előnyeit. A parlament szakértői dolgozták ki az e-meeting alkalmazást, hogy megfeleljünk a munkatársak és a képviselők elvárásának. Az e-committee intranet alkalmazásnak felel ez meg körülbelül, amely szintén egy olyan munkaeszköz, amely több információt biztosít a, munka, a munkáról. Mindenki megkapta az e-meeting útmutatót, Hogyan kezdjük a munkát az e-meetinggel? Bele kell tanulni az e-meetingbe, ezért egy rövid bemutatót, egy demót készítettünk el. Azoknak, akiknek egy mobil alkalmazásuk van, azoknak javaslom, hogy használják a mobil alkalmazást, loggoljanak be, és persze a learning by doing elvét követve gyakorolják be ezt a dolgot, amíg csinálják, de persze személyes támogatást is tudunk adni a útmutatóban, amelyet megkaptak papírformában, megtalálják a címünket. És most Dino Adi kollégámnak adnám meg a szót, aki a demót magát be fogja mutatni, le fogja bonyolítani, végre fogja hajtani. Köszönöm szépen. That you don't need to install any application. Nos, egy net alapú megközelítésben beírjuk Európa, az Európa, Európai Parlament eh, címét, és egy e-meetinggel kibővítve a HTML címet, de most az iPad-en egy is megtehetjük ugyanezt, tehát beírom, hogy Európarl .europa.eu Ez egy belső alkalmazás, tehát az Európai Parlament websájtján belülről elérhető, így értelemszerűen csak parlamenti alkalmazottak érhetik el mindenki beírja a saját nevét és jelszavát. The first time that you access the application, you will get this screen. It's just introduction, and we will click. Tehát ezt a bejelentkező lapot látja mindenki, Rákatintuk a Start gombra. Természetesen alacsonyabb felbontásban mobiltelefonon is működik. Egyébként ez nagyon egyszerű. Először mindenki kiválasztja a nyelvet. Aztán kiválasztjuk a szakbizottságot. Bármelyik szakbizottság dokumentumai elérhetőek. ma természetesen a kontot, a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságot kattintom be, és mint egy varázs ütésre, e, csapásra megjelenik az összes dokumentum. Bal oldalon látható, hogy melyik ülésről van szó. És persze a korábbi ülések dokumentum is elérhetek. Itt fönt a novembert, visszafele mehetek októberbe, 2010-ig egészen vissza lehet lépkedni. Lássuk most a jobb oldalt. Láthatjuk az ötödikei napi rendet. In front of every item of the agenda. Minden napirendi pont mellett van egy pluszjel. Ha erre rá klikkelünk, akkor egy legördülő menüt látunk, és megjelenik a tartalma Például további információt is kaphatunk, itt vannak a dokumentumok, az előadó neve és minden kapcsolódó dokumentum is. Például, ha az egyik dokumentumot szeretnénk kinyitni, akkor kiválaszthatjuk az adott nyelvet. Bármelyik nyelvet kiválaszthatjuk, tehát nézzük mondjuk az olaszt, és a benyújtott dokumentum legfrissebb változata a kiválasztott nyelven eh, meg eh, jelenik. Letöltődik a fájl a saját gépemre, utána már azt csinálok, amit akarok. Például megnyithatom egy másik alkalmazásban, másik programon belül, és hopp, itt már interaktívan kísérletek benne dolgokat. Jegyzeteket, írhatok hozzá, aláhúzhatok. These are really things that I can do with the document itself. For example, I can highlight, etc., etc. So we cannot do... Tehát extra dolgokat is művelhetek vele, aláhúzhatok, kijelölhetek, beleírhatok. Ha ezzel végeztem, akkor megoszthatom az így módosított dokumentumot, például elküldhetem az asszisztensemnek, egy kollégának, hogy lássák, hogy mihez is kezdtem ezzel a dokumentummal. Tehát így eh, a kiegészített, módosított dokumentum működésre kerül. Ez egy tipikus módja annak, hogy hogyan érdemes vagy lehet használni az e-meeting alkalmazást. Bármiféle további dokumentumot és ugyanígy kinyithatok. A jobb felső sarokban van egy kis menüsor, lehet egy olyan, hogy dokumentumok, csak a dokumentumokat látom, vannak függelékek, ami jó dolog, hogyha vannak utolsó pillanatban érkezett dokumentumok. Hogyha valaki szeretne a kollégákkal megosztani az utolsó pillanatban egy dokumentumot, akkor azt ide töltheti fel. Lássuk ezt az e-committee pontot, menüpontot, az e-committee elvisz minket a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság belső lapjára, ahol még több, nehéz elhinni, de még több információ áll majd az önök rendelkezésére. Ez a KontNet ebben az esetben ahol a folyómadban lévő munkák, az elfogadott dokumentumok mind-mind megjelennek. Ezek olyan információk, amelyek nagyon hasznosak lehetnek. Egy mobil üzemmódra kell váltanom a felbontás miatt, ezt nyugodtan hagyják figyelmen kívül. ezek a jelentéstervezetek az e-meetingben nem jelennek meg, hiszen ezek csak még tervezetek, de ezek mégis fontosak. Minden olyan folyamatban lévő eljárás és annak ahhoz tartozó dokumentumhoz hozzáférünk, ami, ami itt most éppen nincsen még semmiféle extra adat, mert hát érthető módon még egy parlamenti ciklus elején vagyunk, de ez különösen fontos lehet. Itt vannak például információk a politikai frakciókkal kapcsolatban, mindenkinek az elérhetősége, és itt vannak a képviselők neve, az asszisztenseik neve. Ezt az adott szakbizottság titkársága kezeli, ezt a szakbizottsági lapot. Itt bal oldalt például van egy úgynevezett korlátozott övezet feliratú pont, amit tényleg csak az adott szakbizottság képviselői érhetnek el, illetve maguk a koordinátorok. Ennyit szerettem volna az e-meetingről tényleg csak dióhéjban elmondani, ha van kérdés. Köszönöm. Köszönöm, nagyon érdekes ez, és ez megkönnyítheti az életünket, hogy nem kell mindig wifi összeköttetés ezt remeknek tartom. Mm. Néha nem megfelel az internet összekötetés, vagy a wifi, hogyha le kell hívnom, le kell töltenem dokumentumokat. Szívnek jónak tartom ezt, de el kell mondanom, hogy régi vágásúként félek attól, hogy azon dokumentumok, amiken dolgozom, ott feljegyzéseket akarok készíteni, és ez nekem a fő probléma. Aján a Szender kért szót. De nem akarok a haladás útjába állni, persze. Aján a Szender, ugyanaz a problémám, és ezért szeretnék még egyszer rákérdezni. Az első lépések. Nos, itt eh, lehet mondani, hogy itt kívülről is be lehet ide lépni eh, password nélkül, de ez az intranet rész, ez természetesen bizalmasabb jellegű. Hogyha nem jutok azon dokumentumokhoz, amiket Gressle használ, vagy más ö, eh, kollégák, lehetséges-e Egyrésztről ki lehet választani a dokumentum nyelvét, és aztán ezt lehet változtatni, és azt még egy másik helyen is meg lehet nyitni ezt az adott dokumentumot. Ezt nem értettem jól, ez automatikusan működik, vagy a Safari-t, vagy másféle programot kell ehhez használni. Tehát milyen rendszert kell használnom az egésznek a megváltoztatásához, és hova kerül a dokumentum. Az e-meeting dokumentumok között, vagy máshol találom ezt meg. In fact, the e-meeting experience... Köszönöm a kérdését. Az e-meetingen keresztül hozzáférhetünk az információhoz. Aztán megkapjuk a dokumentumot, megnyitjuk a dokumentumot. Ideig tart igazából az e-meeting. Itt most csak olvashatja. Kinyílik a böngészőben. De, ha szeretné, módosítani, akkor nyissa meg ezen alkalmazások egyikében, amelyek a piacon elérhetőek ezrével. Nem akartunk újra feltalálni a spanyol viaszt, hiszen rengeteg ilyen kiváló olyan dokumentum olvasó program van, amelyben módosíthatja és őket. Majdnem ingyenesek. Ez a zöld Adobe például ingyenes, bármiféle tablet, táblagépre ingyenesen elérhető. Szeretnék hozzáfűzni egy kicsit ahhoz, amit a kollégám mondott a nyelvekkel kapcsolatban. Minden nyelven e, elérhető az egy adott dokumentum, amelyiken egy, amelyin létezik, tehát nem kell egy másik alkalmazásra váltani ahhoz, hogy megváltoztassa a, a, az adott dokumentum nyelvét. Tehát mondjuk, ha magyarul nyitja ki az e-meetinget, akkor is angolul elérhető belülről a napirend. Ez nem okoz problémát. ¿eh? Azonban a következő problémám, ezeket az első lépéseket értettem, az ülés dokumentumokig való eljutásig azonban sokkal könnyebben megy a parlamenti oldalon keresztül, akkor ö, rögtön oda jutok az ülés dokumentumokhoz minden nyelven. A következő a kérdésem, milyen többletértéket kínál mindez, hogy valamiféle titkos archívumig előre tudok menni a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság dokumentumaihoz. Hát ez biztos érdekes lenne nem értem, hogy miért hasznosabb mindez, mint az összes többi módszer. Tehát általában a parlamenti honlapon keresztül jutok ezen dokumentumokhoz, ott nem is kell semmiféle password, és rögtön oda jutok az ülés dokumentumokhoz. Itt több lépésre van szükség, hogy ugyanezt megtegyem. Általában három lépés, az Európa a szakbizottsági oldal, és aztán az ülés dokumentumok is már is megvan minden. Tehát itt van valamiféle bizalmas információ, ami még itt rendelkezésre, és máshol nem. Hogyha nem így van, akkor nem értem, hogy ez az egész új rendszer tulajdonképpen milyen pluszt jelenthet. Tehát, hogyha egy klikkel oda jutok, hogyha vala, egy klikkel valamit módosítani tudok, akkor az az érzésem, hogy ez az egész nem annyira praktikus. Az e-meeting nél, hogyha lenne egy gomb aminek a megnyomásával már is változtatni lehet valamit az adott dokumentumon, bele lehetne valamit írni, az nem lenne rossz. Hogyha lenne egy pár automatikus lépés, de hogyha ez nincs, akkor nem tudom, hogy milyennek a hozzáadott értéke szívesen bele is írnék valamit egy dokumentumba. De hogyha csak a hozzáférésről van szó, akkor, ahogy elmondtam, a parlamenti oldalon keresztül az gyorsabban megy. Tehát az egyetlen javítás, amit itt látok, hogy egyes titkos dokumentumokhoz itt pluszban még hozzá lehet férni. A szakbizottság valamennyi dokumentumát egyébként rendszeresen közé teszi a parlament honlapján. Tehát, hogyha egy kattintással valamit meg lehetne változtatni, ez nagyon hasznos lenne. And at least we are proud to have all... És hát persze büszkék vagyunk, hogy minden dokumentum publikus és hozzáférhető, de az, amely nem hozzáférhető, ez nem is szerepel itt. Ugye, amit a titkárságtól kérünk. Parancsoljon, válaszoljon, kérjük. Igen, teljesen igaza van képviselőasszony. Az i e-meeting első verziójában a nagy kihívás az volt számunkra, hogy hogy lehet az új munkamódszert kialakítani. Arra gondoltuk, hogy sokan mindig maguknál hoz, hordják a számítógépüket, a tabletüket. Miért ne biztosítsunk egy gyors hozzáférést a dokumentumokhoz? Hát ezt akartuk megoldani. De persze ez az első változat. Most az önök visszajelzésére van szükségünk, hogy módosíthassuk a rendszert. Hogyha ma valaki feltölt egy dokumentumot, illetve azt mondja, hogy ezt a dokumentumot meg akarjuk osztani, egy titkárság másolatokat készít, kinyomtat, csak azért, hogy ez eljuttathassa. Ezzel a túllal egyszerűen bepusoljuk a rendszerbe, egy pillanat alatt mindenki számára hozzáférhető. Hát ez a szenárió, így működik ez. Yeah, yeah. So mean that USB key, someone brings a USB key, said, okay, I scanned. Mondjuk valaki egy USB-vel um, jön, feltöltötte erre az anyagot, Ajánl a Sanders asszony mikrofonja nincs bekapcsolva, csak a választ hallja a tolmács. Igen, például az egyik képviselőtársuk azt mondta, hogy olyan szakbizottságokhoz nak tagja, mondjuk ma a kontban dolgozik, de ugyanabban az időben egy másik ülésen akar lenni. Tehát egy kurzort kért, hogy a deve, devében vagy a költségvetési szakbizottságban mely napirendi pontnál tart a vita. Lehet, hogy ezt az interfészt például ezzel a kis feature-rel módosítjuk, és biztos, hogy a szélesebb körben használtá teszi majd ezt az alkalmazást. Fontos a dokumentum, de az önök feedbackje alapján tudunk új, hogy magyarul mondjuk ezt is feature-eket betenni ebbe az applikációba. szóval az alkalmazásba új sajátosságokat megjeleníteni. Ajánl a Sanders, a mikrofonja továbbra is ki van kapcsolva. Uh, uh, Egy valamit szeretnék még hozzátenni. Nincsenek titkos dokumentumok, csak a nyilvánosan hozzáférhető dokumentumok szerepelnek rajta, de ahogyan a kollégám mondtam, módosításokkal tudunk élni, például a kompromisszus módosítókat fel lehet tölteni, amelyek tényleg az ülés előtt nem sokkal kerülnek elfogadásra. Ezeket egy könnyen ugye feltölti az ember az e-meetingre, és mindenki számára hozzáférhető. Még régebben meg tényleg szaladgálni kellett, nyomtatni, fénymásolni, osztogatni a papírokat, szóval ez praktikusabb. De valóban azt akarjuk még, megvizsgáljuk azt, hogy hogyan lehet az annotációt, a dokumentumba való megjegyzések, beírását, a kiemeléseket egyszerűbbé tenni a dokumentumban. Az a célunk, hogy az önök felvetéseit megfontolva módosítsuk az alkalmazást. A hozzáadott értéke az e-meetingnek az, hogy mindenki számára közvetlen hozzáférést biztosítunk az ülés dokumentumokhoz. Egy e-meeting ikont lehet um, a kezdő oldalra tenni, és ha az ember ezt megnyomja, rákattint, megérinti ezt az ikont, akkor már is hozzáfér a dokumentumokhoz. Vagy egy bookmarkot, egy könyvjelzőt tehet a számítógép oldalára, amelyet használ végezetül, így mindenképpen könnyebben hozzáfér a dokumentumokhoz. Persze minden attól függ, hogy mire van az embernek szüksége. De még egyszer mondom, mi próbáljuk papírmentesíteni a munkát, és azt hisszük, úgy gondoljuk, meg vagyunk róla győződve, hogy gyorsabban, egyszerűbben hozzá lehet férni ilyen módon a dokumentumokhoz. Perdón. Sí, es decir, si pongo el, el, el digamos el icono en la, en la pantalla de inicio. Nos, hogyha a kezdőlapomon egy linket teszek ezen alkalmazást illetően, akkor milyen oldalra jutok a spanyol nyelvű dokumentumokhoz, vagy más lépéseket is meg kell tennem, tehát meg kell adnom a jelszót és a többi. Tehát milyen munkalépéseken keresztül kell ö, mennem automatikusan. The application itself. Az alkalmazás maga beállítható. Mondjuk ide kattintok, akkor megjelenik ugye ez a képernyő, és így már is egy shortcutot, egy azonnali ikont megjelenítek az e-meetinghez. Legközelebb, hogyha ráklikkelek, akkor már be vagyok loggolva, tehát be kell loggolni, és utána a rendszer emlékezni fog, hogy hol is tartottam. Emlékezni fog a nyelv kiválasztására és a szakbizottság kiválasztására is, tehát két, nyelv, két lépés meg kell tenni, ugye a nyelvet meg a szakbizottságot ki kell választani, illetve a dátumot. Hogyha úgy dönt a ház, hogy nyilvánossá teszi a belépést, akkor már csak egy klikkel lehet majd belépni, és azonnal a képernyőre lehet majd átlépni, password nélkül. De Jelenleg ugye az alkalmazás belső alkalmazás, amint külső alkalmazás már nem kell majd a password. So, ich sehe, dass die... Úgy látom, úgy gondolom, hogy a ülés dokumentumok megszerzésének lépését most áthelyezték az irodákba. Mit is jelent az? Ahhoz, hogy felkészüljük az ülésre, majd a saját irodámban kell kinyomtatni a dokumentumokat. Régen ugye a dokumentációs központba mentem érte, most meg magamnak kell majd nyomtatnom. Látom ezt a sikeres kísérletet, hogy még több munkát hárítsanak a képviselőkre. Egyszer egy technikus járt nálam az irodába, és kvázi lehordott, hogy miért nyomtatok ennyit. Hát én nem akarom megakadályozni a változást, nem akarok útjába állni a változásnak, de úgy gondolom, hogy egyre kevesebb szolgáltatást kapnak meg a képviselők baráti, meg fogom vizsgálni, meg fogom nézni, hogy az imitig alatt mennyire olvassák el a dokumentumokat a képviselők is. Majd megmutatom ezt önöknek is, de már most is az a benyomásom, hogy soha ilyen keves, kevés dokumentumot nem olvastak el a képviselők. És az e-meetinggel ez még csökkenni fog. Wirklich dagegen, und dann werde ich auch dagegen kämpfen, weil és hogyha ezt érjük el a nagy papírmentesítéssel, akkor ez ellen fel fogok szólamolni. Mert tényleg a papírbe legalább beletekintenek az emberek. De még egyszer mondom, nem akarok én távol legyen, hogy megakasszam a fejlődés menetét, de nem olyan egyszerű hozzáférni ezekhez a dokumentumhoz, ezért nem fogják elolvasni. Aztán, hogyha egy fél év vagy két év után megint kézbe veszem a dokumentumot, és látom, hogy mit írtam bele annó, akkor ez eszembe juttatja a vitát, és tudom, hogy megint kézbe kell vennem. Azt kell, hogy mondjam, hogy a papír dokumentumaimat két év elteltével is megtalálom, de lehet, hogy egy olyan rendszert is kellene kínálni a főigazgatóságnak, hogy az iPad-en hogyan lehet a dokumentumokat eltárolni, rendezni. Tippeljék meg, hány, hány e-mailt kap általánosságban egy képviselő? Vannak olyan munkatársak, akik minden nap kiürítik az e-mail inboxot, 6000 e-mailt kap általában egy képviselő. Tehát az a kérdés, hogy milyen rendet lehet az inboxba találni, és hogyan tudom ezeket az e-maileket rendszerezni. Illetve a dokumentumokat hogyan lehet rendszerezni. Még egyszer, még egyszer mondom, nem akarom én megakasztani a fejlődést. De érdemes volna talán körbe kérdezni a képviselők között, hogy milyen képzésre van szükségük. Például nekem erről eszembe jut, hogy az iPad-en a dokumentumok rendezése és tárolása egy olyan kérdés, amelyben szívesen meghallgatnék egy képzést. A számítógépezést magam tanultam meg, hát van olyan képviselőtársunk, aki még meg sem született, amikor én már a számítógéppel dolgoztam. Két más bizottságban is követtem a vitát erről, de azt kell, hogy mondjam, hogy ha tájékoztatnak, adnak egy kapcsolattartást, akkor megosztom a tapasztalataimat, mert mi magunk aktívak vagyunk a neten, és segíthetek abban az Európai Parlamentnek, hogy hogyan lehet a papírmentes munkára átállni, hogyan nem kell például a napi rendet kidolgozni. Hát ez nagyon kiábrándító, azt gondolom, hogy a fiatal generáció másként gondolkozik. Szóval köszönöm szépen! Kéri még a szót? I just want to, to uh, say that, well... Csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a papír alapú dokumentumok még a papír még létezik, nem álltunk át teljesen papírmentes parlamentre. Minden képviselő külön egyenként döntheti, hogy hogyan dolgozik. Mi semmit sem kényszerítünk senkire, csak egy újabb eszközt kínálunk fel, amit még lehet tovább fejleszteni, Tudom, hogy ez egy igazi paradigmaváltás, mindenkinek megvan a saját munkamódszere, amit mi tiszteletben tartunk, de fejlődik a világ, új eszközök jelennek meg, új lehetőségek adódnak. Miért használjuk ki a fejlődés kínálta lehetőségeket, mi csak felkínálunk erre egy lehetőséget. Most vannak olyan eszközök, ahogyan a kolléga is tudja, például Google Drive lehetőség van, jegyzeteket készíteni egy dologhoz, hogy a papír alapú dokumentum felhasználását elkerüljük. Talán lemásolhatnánk, amelyet egyes nagy frak akciók vagy csoportok csinálnak, mert több lehetőségük van a dolgok tanulmányozásán, aztán hatékony lenne. Tehát a Google Drive-ot említeném, ahol lehetőség van a feljegyzés a készítésre a dokumentumokban. Így azoknak a problémát is megoldjuk, akik bele akarnak írni a dokumentum és ez egy többletértéket jelent. Elnök, köszönöm a beszámolt, a bemutatót nagyon érdekes volt, és továbbra is kapcsolatban maradunk, de ragaszkodom ahhoz, hogy nekem szükség van a nyomtatóra, és a többi, mert ezt továbbra is használnom kell. Köszönöm szépen, és további sikereket kívánok Önöknek. Lassan az ülés végéhez értünk, és kezdődik a koordinátori ülés. Akik nem koordinátorok, azok el arra kérem őket, hogy hagyják el a termet. Köszönöm az együttműködést. 17-én találkozunk. Jó hazautat kívánok, hogyha haza kívánnak ma utazni.